Buonasera a tutti. Cominciamo i nostri lavori. Intanto il solito avviso di rito. Che... Jó napot kívánok, kedves képviselőtársak! Engedjék meg, hogy a szokásos közlendőkkel kezdjem. Van internetes közvetít, közvetítés, ezt mindig el kell mondanom a nap elején. A napirend tervezetet december 10-én köröztettük, negyed négytől ma meghargatjuk a bizottság alelnökét, Sefcsovics urat. Tehát elvileg 10 perc, 5 perc múlva jön. Sefcsovics úr be fog számolni az európai polgári kezdeményezésről, illetve a gurma jelentésről is elmondja majd a véleményét, az, az ö, parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról fog beszélni. Fél öttől Miguel Ángel Martínez és ott már Karász parlamenti alelnökök látogatnak el hozzánk. Ők felelősek a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolatokért. A COSAC két utolsó üléséről fognak beszélni. Dublinban és Vilniusban voltak ilyen ülések az első és a második szemeszterben. és mi nem nagyon tudtuk ott lenni, mert ugye az afkonak éppen akkor járt Washingtonban egy delegációja, tehát nagy érdeklődéssel fogjuk meghallgatni majd a híreket, leginkább a, a kozák második ö, ülésére vagyunk kíváncsiak. Holnap, lesz a, ö, holnap délután lesz a trilógus, amely a ö, politikai pártokról szól, politikai alapítványokról, ezért ö, erről nem lesz ma beszámoló a koordinátori ülés pedig nem ma délután lesz, hanem holnap reggel 9-től 10-ig. 10 órától kezdve holnap pedig, ugye folytatjuk a rendesülést, szavazni is fogunk. A David Martin jelentésre fogunk többek közt szavazni. Elég hosszú jelentés ez, illetve hát régóta van róla szó már. Aztán Morten Messerschmitt jelentése, a 160 és a, 100, a 166-os és a 195-ös cikk módosításáról. Ez lesz a végső szavazás erről a témáról, és a jéten megjelentésről is szavazni fogunk. A képviselői mentelmi jog felfüggesztéséről és a fenntartásról. Holnap elvileg. A rangé jelentésről is fogunk még beszélni. Ez a Lisszaboni szerződés végrehajtása a parlament vonatkozásában, és ha megengedik holnap a koordinátorok, akkor lesz egy első eszmecsere is. Az ECON közvetítésével a trojka tevékenységéről és szerepéről. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsenek ellenvetések, akkor elfogadjuk, elfogadottnak tekintjük ezt a napirend tervezetet. Következik a második napirendi pontunk, elnök közleményei. A kutatási szolgáltatás egy frissített módosítást, egy frissített anyagot adott közre, a governance, a gazdasági kormányzásról szóló dokumentumokról szól ez. Egyébként pedig az október 24-i ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban nem mondhatom, hogy ez hozzáférhető mindenki számára, és hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezt is. Egyedik napi rendi ponthoz érkeztünk, de úgy látom, még nem érkezett meg Sefcsovics úr. Ah. Allora, o sospendiamo, oppure... 5 perc múlva érkezik, addig felfüggesszük az ürülést, vagy mit csináljunk? avremo soltanto, no, anche questo ci sono i vicepresidenti. jönnek ugye az alelnökök, a hetes pont nem lesz megtartva. Eh, no, sulla immunità forse è meglio attendere. Allora facciamo un... Jó, akkor rövid szünet következik, megvárjuk, hogy megérkezzen Sefcsovics úr. Dugóba került, 5 perc múlva érkezik. Allora, possiamo... Talán folytassuk akkor a munkát. Sefcsovics alelnök úrral. Negyedik napi rendi poltnál járunk. Polgári kezdeményezésekről fogunk beszélni. Ezt a kérdést az önök kérésére tűztük a napirendre. A szeptemberi negyedik, szeptember negyedik ülés után mutatkozott meg erre az igény, egy delegált aktus adott ki ezzel kapcsolatban a bizottság, és úgy tűnik, hogy még némi finom hangolásra van szükség, hogy még életképesebb legyen a polgári kezdeményezés. Erről szeretnénk beszélni Sefcsovics alelnök úrral. Szeretnénk megtudni, hogy lesznek-e még eljárási javulások. Meghívtuk a litván külügyminiszter helyettes Leskevicius urat. Nem tud azonban itt lenni, nem tudott eljönni. Sevcsovics úr jelenlétét kihasználván egy másik témát is meg fogunk vele vitatni. Ez egy olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja a bizottságot. A parlamenti kérdésekre, kérdésekről van szó, ez a gurmai jelentés. Tehát a mai párbeszélünk második felében erről fogunk beszélni. A gurmai jelentésről tehát alelnök úr kifejtheti a véleményét ezzel kapcsolatban. Most pedig meg is adom Maros Sefcsovics alelnök úrnak a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm a kedves meghívást erre az ülésre és hogy erről a két fontos kérdésről eszmét cserélhetünk, mint ahogy az elnök úr említette, akkor a polgári kezdeményezés témájával kezdjük, ami április 1-én 2012-ben lépett hatályba egy némi göröngyös kezdet után. Tudjuk, hogy ez az átmeneti transnacionális közvetlen demokratikus eszköz teljesen működőképes, és néhány statisztikai adattal szolgálnék. 21 kezdeményezést regisztrált a bizottság, ebből 10-et lezártunk, mármint a gyűjtés időszakát, 11-et pedig visszavontak a szervezők. 9 kezdeményezés, bocsánat, kettőt vontak vissza, 9 van még feldolgozás alatt. Környezetvédelem, oktatás, távközlés, média, polgári jogok, fogyasztói jogok témájában nyújtották ezeket be, tehát eléggé széles körű témákat fognak át ezek foglalkoztatják a polgára, polgárokat, és azt hiszem, ezek a számok nagyon biztatók, hiszen ez is jelzi, hogy mennyire lelkesek a polgárok, mennyire elkötelezettek az új jogokkal kapcsolatosan. Emellett a tíz már lezárt kezdeményezés közül háromban már azt hallottuk, hogy a szükséges aláírók száma is megvan, a többi esetben még most ellenőrizzük a számokat, és ettől ez nagyon fontos demokratikus eszközé válhat. Egyelőre még a tanulás folyamatában vagyunk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet tovább javítani a polgári kezdeményezésen az elkövetkezendő években, hiszen ez elkerülhetetlen tekintettel arra, hogy ez a projekt mennyire innovatív, gyakorlatilag ez az első ilyen kezdeményezés ilyen szinten, tehát Európ, összeurópai szinten. Összességében a kezdeményezések 5 millió aláírást ölelnek fel, tehát 5 millió polgár csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, ami azt hiszem, hogy lenyűgöző, hiszen ennyien döntöttek Európában úgy, hogy éljenek első alkalommal ezzel a közvetlen demokratikus eszközzel, és reméljük, hogy ez a kör bővülni fog a jövőben, különösen, hogyha azt látják, hogy vannak olyan ügyek, amelyek lezárultak, és ezek is jelzik, hogy mennyire hasznos eszköz lehet ez a fontos európai kérdésekben. A bizottság biztosítani kívánja, hogy minél többen éljenek ezzel az eszközzel. Először is a honlapunkon a regisztrációs eszköz nagyon hasznosnak bizonyult, és ezt igyekszünk tovább fejleszteni, hogy megfeleljünk az új igényeknek a tapasztalatok tükrében. Ez az eszköz nem pusztán információforrás, az elutasított regisztrációk tekintetében is, hanem a bizottság és a szervezők közötti kapcsolat is lehetővé teszi, hogy különböző nyelvi változatok megjelenhessenek, aktualizáljuk a támogatásra vonatkozó információt, tehát ez egyfajta kommunikációs platform is a szervezőkkel, a kommunikációs szolgálatokkal, úgyhogy ez egy nagyon pragmatikus, gyakorlatilag eszköz. A bizottsági szoftver ingyenesen rendelkezésre áll, ezt minden kezdeményezésnél igénybe vették, online folytak a gyűjtések, ezt is aktualizáljuk, továbbfejlesztjük, hiszen itt az innováció sebessége a legnagyobb és minden esetben egységteszteket, funkcionális stresszteszteket és úgynevezett vulnerability teszteket végeztünk, ugyanis a személyes adatokra való tekintettel nagyon fontos azt biztosítani, hogy a személyes adatokat megfelelően védjük. Ami a kezdeti nehézségeket illeti, a tekintetben, hogy a szervezők megfelelő host szolgáltatókat találhassanak, a bizottság a rendelet értelmében igyekszik megfelelni a kötelezettségének, és átmeneti, opcionális megoldásként felkínáltuk, hogy a luxemburgi szerverünkön ingyenesen vegyék igénybe ezt a lehetőséget a szervezők a formális 12 hónapos határidőn túl, ami október 31-ig tartott, ezt is igyekeztünk rugalmasan kezelni, tekintettel a kezdeti nehez, nehézségekre, ugyanis a szerverek beindítása meglehetős nehézségeket okozott a legtöbb szervező számára, és éppen ezért a bizottság igyekezett elébe, elébe menni ezeknek a problémáknak. Arra is odafigyeltünk, hogy milyen pénzügyi terheket jelentenek ezeknek a szervereknek a beindítása, illetve biztosítása ahhoz, hogy megkezdhessék az aláírás gyűjtéseket. Ezen kívül nagyon intenzíven együttműködünk a tagállamokkal abban, hogy áramvonalasítsuk az a nyilatkozatok, a támogatási nyilatkozatok ellenőrzésének folyamatát. Ez volt az egyik legnehezebb része a tárgyalásoknak is. A melléklet éppen ezért meglehetősen hosszúra sikerült, hiszen minden tagállamban mások a követelmények, ami a személyes adatokat illeti. Fontos azonban, hogy az ellenőrzések zökkenőmentesen és időben megtörténjenek. A tagállamokkal, tagállami szakértőkkel, munkacsoportokban működtünk együtt, és a folyamat két részére összpontosítottunk, az online gyűjtésre, illetve a nyilatkozatok igazolására, ellenőrzésére. A munkacsoport ezen kívül az egyszerűsítés kérdésével is foglalkozott, ami az aláírók által beadott adatokat illeti, és a bizottság júliusban egy delegált jogi aktust fogadott el a személyes adatokkal kapcsolatos követelmények tekintetében hat tagállamra, vonatkozóan egyrészt, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat, az eljárásokat, másrészt pedig elkerülhessük, hogy kirekesztődjenek bizonyos polgárok az eléggé eltérő követelmények következtében. És első alkalommal érkezett kérés a vízhez való joggal kapcsolatos kezdeményezés tekintetében, itt a szervezőktől azt hallottuk, hogy az ellenőrzött aláírásokat feltehetőleg már most karácsony előtt ezen a héten át tudják adni. És hogyha lezárul ez az ellenőrzés, a következő lépés az egyes kezdeményezések elemzése lesz a bizottság részéről, Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a bizottság nagyon alaposan figyelembe fogja venni ezeket a kezdeményezéseket, és minden alkalommal megindokoljuk a lépésünket, vagy annak hiányát. És ami pedig a tárgyalási időket illeti a vizsgálati időszakban meghallgatásra is sor kerül, itt a parlamentben, a bizottság jelenlétében, a rendelet értelmében együtt kell működnünk, annak érdekében, hogy a, szerz, a szervezők részletesen be tudják mutatni az általuk képviselt ügyüket, és ezeket a meghallgatásokat minél előbb meg kell szervezni, miután a bizottság megkapja a kezdeményezést, kezdeményezéseket, annak érdekében, hogy a bizottság is megfelelő időben tudjon ezekre reagálni. És egy kérést engedjenek meg az Európai Parlament felé, miután mi meg vagyunk győződve arról, hogy hogy ez a három hónapos időszak, ami alatt a bizottságnak kommunikációt, közleményt kell megjelentetnie a polgári kezdeményezéssel kapcsolatosan, nagyon hasznos lenne, ha az Európai Parlament szervezné meg a vízhez való joggal kapcsolatos meghallgatást, mégpedig valamikor január során, ezzel ugyanis ennek során akkor figyelembe tudjuk venni mindazt az eredményt, ami a meghallgatás során elhangzik a közleményünkben, amit egyébként legkésőbb márciusban meg kell jelentetnünk, tekintettel a három hónapos időszakra. Egyébként mi készen állunk az együttműködésre, a szervező bizottsággal, a a szervező bizottsággal is kapcsolatban vagyunk, magas szintű találkozókra került sor a bizottság szolgálata részvételével, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt a meghallgatást és a találkozót egy napra lehetne szervezni. Úgyhogy reméljük a parlament ezt a meghallgatást januárban valamikor meg tudja szervezni. 2013 a polgári kezdeményezésnek köszönhetően az az év, amikor jobban meg tudtuk ismertetni a polgárokkal ezt az eszközt, és a polgárok évének lehetőségét is igyekeztünk kiaknázni arra, hogy a polgárok is minél jobban azonosuljanak ezzel a kezdeményezéssel, és igénybe vegyék ezt a közvetlen eszközt a polgárok és az európai intézmények közötti kommunikációban, és ezáltal feltetőleg javulhat az európai polgárok intézményekbe vetett bizalma is remélhetőleg a tagállamok is ösztönözni fogják a polgárok ezen irányú aktivitását, hogy részt vehessenek, részt vegyenek az európai ügyek intézésében, és ez a, követ, a közelgő európai választások szempontjából is nagyon fontos. Úgyhogy elnök úr, én most ezzel le is zárnám, érdeklődéssel várom a vitát és aztán rátérhetnénk a másik fontos napirendi pontra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gurmai a jelentkezett elsőnek. First of all, let's... Először is, mint a kezdeményezés előadója, erősen hiszek abban, hogy nagyon fontos volt az, hogy eszmecserét tartsunk arról, hogyan látjuk az azt a két feléről ezt rendkívül fontos eszközt, amely tényleg lehetőséget ad az európai polgároknak arra, hogy megmutassák, mit gondolnak az európai projektről. És az is nyilvánvaló, hogy teljesen új vizeken evezünk, nem is tudtuk pontosan, hogy fog ez összeállni. Ezért is fontos az, hogy három év múlva újra áttekintsük, revízió alá vegyük, hogy működik a dolog, hisz ha valami nem működik, akkor javítani kell. Egy év után Sefcsovics alelnök úr el úgy óhajtotta, hogy egy év múlva legyen ez a revízió. Mindenki fontos, azonban mind a kettőnk érdeke, hogy jó legyen az eljárás. Az is fontos aztán, hogy miképpen egyezteti ezt az ön tárcájában dolgozó fantasztikus csapat, és ez a munka sikeres legyen, és az is fontos, eszmecsere folyjon a kulcsfontosságú időpontokban, amikor aktuális ez a végrehajtás során. Mi szerettük volna, hogy van egy európai állampolgárság éve. Nem állampolgár éve, hanem állampolgárság éve, kicsit más ez, mint a bizottság megfogalmazása. De mindenképp tehát a folyamat elején kellene ezekre a lépésekre szót ejteni. Sajnos nem Lamasz úr nagyszerű társelőadóm nem tudott eljönni, de annyit tolmácsolhatok, hogy ő is úgy gondolja, hogy csak úgy, mint, mint Hefner úr és a többi résztvevő, hogy sikeres legyen mindez. És örömmel számolok be arról, hogy kiválóan működtünk együtt e folyamat során, és hát legyünk realisták, nagy kihívások annak még előttünk. Hagy tegyem még azt is hozzá, hogy az eddig benyújtott kezdeményezések arra európai vetületeket vetnek fel, és új gondolatokat, és ez optimistává tehet bennünket. Fontos, hogy mérlegeljük azt, amit elértünk. Úgy hiszem, az európai állampolgárok kezdik érzékelni a hozzáadott értéket. Persze nem egyik napról a másikra megy ez. Ez egy hosszú folyamat, és persze a pozitív eredmények nem szabad, hogy elrejtsék azokat a technikai nehézségeket, amelyek további feladatokat rónak még ránk, amelyek megoldása. Azt is tudtuk, amikor a szabályozást írtuk, hogy nem lesz egyszerű feladat ez. Ilyen eszközt még sosem alkalmaztunk ilyen széles körben. a szúrral együtt megtettünk mindent annak érdekében, hogy felhasználóbarát állampolgárbarát eszköz jön létre, hiszen ez a legfőbb várakozás, méghozzá fokozott várakozás. A, szerz, a szervezők számára a legnagyobb nehézségek technikai jellegűek voltak, ez persze nem újdonság, hiszen ez várható volt, és lehet is orvosolni ezeket. Például az online szerver nehézségei, az aláírás gyűjtés tekintetében részben megoldást találtak a bizottság segítségével, ám egy hosszú távon működő megoldásra kell jutnunk, és ebben várom az ön véleményét is, hiszen több kérdés érkezett a kapcsolatban, az állampolgárok meg választ várnak. Persze lehet ezt mondani darabig, hogy legyenek türelemmel, lesz majd megoldás, de az előbb-utóbb jól ezt körvonalazni. Ez szerintem pirítás kell legyen majd a szabályozás revíziója idején, ahogy említettem. Megszervezzünk ott magát a kezdeményezést, eh, az rendkívül fontos, és önmagában már ez jelentős lépés. Ha a hármas melléklet a személyes adatok és aláírások tekintetében kitöltendő tagállamokra vonatkozó űrlapok körét fontos, hogy egyszerűsítjük és harmonizáljuk, amennyire csak lehetséges. Nem akarom itt bírálni a rendszert, de jó lenne, hogyha egyszerűbb volna ez, hiszen az állampolgárok kiszolgálása, ha az a cél, akkor meg kell hallgassuk az ő igényeiket is. Az Európai Parlament már a tárgyalások során kérte a szabályozási értén való módosítását, ám ez több tagállam számára nehézséget jelentett. Azt reméljük most, hogy az idő elteltével egyre több tagállam lesz hajlandó egy egyszerűbb, harmonizáltabb eljárás felé tovább lépni. Általában a támogatási nyilatkozatok begyűjtésekor a legfontosabb az, hogy megfelelő egyensúlyt ajánlani az adatvédelem, meg az felhasználóbarát működés követelményei között. Szeretném üdvözölni a bizottság eddig erőfeszítéseit, azt a döntést például, hogy kiterjesztették az időszakát az aláírás gyűjtésnek. Az első rendszer vonatkozóan, tehát ugye fontos, hogy belássuk, mi a cél, és azt is, hogy nem kerül ez túl sokba. Fokozatosan ez rugalmasság érvényesül majd az aláírás begyűjtések hivatalos időszakának elején, és az első naptól kezdve a szervezők készen álljanak, ne vesztegessünk időt. Egy sor egyéb teendőt van még előttünk, mielőtt 2015-ben a revíziót elindíthatjuk, például a párbeszéd elmélyítése és javítása a civil társadalom szereplőivel, aztán figyelembe kell vegyük az ő tapasztalataikat is, amikor a központosított eljárásra elindítjuk. Ezen túl pedig a lehetőleg inkább csökkenteni kell a rendszer működésének költségét, és javítanunk kell a kommunikációt csak felteszem a kérdést, vajon az Európai parlamenti irodák körül hány foglalkozott ez az ügyjel? A parlamenti irodák közül hány szervezett a kezdeményezéssel kapcsolatos rendezvényeket? Vajon meghívták-e a helyi állampolgárokat közvitára ebben a nagyon fontos kérdésben? És persze a kommunikáció tekintetében nagyon fontosak szerintem bizonyos szövegek. Az első az, hogy tudjanak az állampolgárok arról, hogy működik, létezik ez a rendszer, és hogy gyakorlatban hogy működik. Aztán az egyes európai intézmények és tagállami irodáik, hogy említettem, együtt kell dolgozzanak. Mert bizony sok állampolgár még nem is ismeri, hogy létezik az eszköz, miközben a kommunikációs főigazgatóság már egy kis rajzfilmet is készített, amely elmagyarázza, miben áll ez a rendszer, és hogyan lehet használni ezen túl, tekintet arra, hogy viszonylag sok kérdést visszautasítottak már, amiatt, mert a bizottság hatáskörén kívül eső kérdés. Egyébként ez nem nagyon van ínyire az állampolgároknak. Szerintem ennek a rendszerét is erősíteni kell. Hiszen ennek alapján lehet tájékoztatni az állampolgárokat arról, hogy hogyan alakulnak a hatásköri határok, és jó fórum ez a bizottsága való párbeszédre egyfajta pedagógiai segítségnyújtást is lehetővé tesz a jogi alap tekintetében. Végül hadd hangsúlyozom azt, mennyire fontos a közmeghallgatások rendszere, ezt ön is említette, rettenetesen fontos volna, hogy januárban egy jó üzenet fogalmazódjék meg a parlament szervezésében tartott meghallgatás során sikerekről beszámolva. Ezek a meghallgatások a lehetőség szerinti jogalkotási utánkövetésem megfelelően hangsúlyozzák ennek a rendszernek a fontosságát, és az állampolgárok számára egy nyílt vita lehetőségét nyitják meg. Az állampolgárok nagyon nagy várakozással fordulnak a e rendszer felé, ennek meg kell feleljünk. Így aztán alelnök úr, kedves képviselőtársak, annak érdekében, hogy demokratikus sikertörténet legyen az ICI, e és ez a cél, meg kell tegyünk mindent, és ezért vagyok hálás azért a kezdeményezésért, amelyről már említést tett. Nagyon nagy reményeket fűzök ehhez. A sok munka nem volt hiába. Köszönöm a kiváló együttműködést, nem csak ebben a kérdésben, hanem más témákban is, önnel és a csapatával. Nem akarom itt a nemek közötti egyensúlyt elbilleszteni, elbillenteni, de elgézem csak, hogy két női képviselő is van a teremben, kiváló kollégák. Köszönöm szépen, Gormai asszony, most messzes, mit kolléga következik. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. A biztos úr említette, hogy 21 kezdeményezést hagytak jóvá, ebből hányat utasított, illetve hányat utasítottak vissza, és milyen indokkal. Nyilvánvalóan a mi bizottságunk számára fontos lenne tudni, hogy milyen kifogások merülhetnek fel, és ha erről bővebben hallhatnánk. Ami pedig a kezdeményezőket illeti, említette, hogy ez egy lehetőség az európai polgárokkal való vita elmélyítésére, nyilván meg kell akadályozni, hogy politikai pártok aktívak legyenek ezekben a kezdeményezésekben, de nyilván vannak szervezetek, amelyek érintettek. Hány szervezet érintett ezekben a kezdeményezésekben, illetve esetleg olyanok is, akiket nem fogadtak be? Vannak-e új szereplők, vagy pedig csak a szokásos, úgymond gyanúsítottak, akarnak részt venni az európai vitában, és ebben látnak egy új eszközt erre. Tehát hányan voltak, hányan vettek részt ezekben a kezdeményezésekben, akikről korábban nem hallottunk semmit? Flynn. Köszönöm szépen, Sőbb Flynn úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. És én is köszönöm a biztos úr jelenlétét. Nagyon élveztem a igen alapos beszámolóját a projekt indulásáról. Ez nyilván egy nehéz időszak. Az elmondottakból én úgy érzem, hogy a bizottság ezt az eszközt igen észszerűen kezeli. Néhány kérdésem lenne, ezek részben kapcsolódnak a már elhangzottakhoz. A szolgálat, amit említett, ez egy ideiglenes a szerverek elnézést, ez egy átmeneti megoldás, vagy végérvényes. Ha ez nem csak átmeneti, akkor er, ehhez megfelelő fordást is rendelni kell. A második kérdésem a precedensekkel kapcsolatos 21 kezdeményezést említett. Gondolom, hogy ezek megítélésére vonatkozó kritériumok már léteznek, hogyha erről részletesebben hallhatnánk, illetve hogy külső elemzőket, értékelőket alkalmaznak-e, vagy házon belül értékelik a beadványokat. Egy bizottság foglalkozik -e ezzel, tehát konkrétan hogyan zajlik maga a folyamat. Amikor egy új intézmény kiépül, nyilvánvalóan a most meghozott döntések a jövőt is hát bekorlátozzák, vagy meghatározzák. Egy további kérdés. Tudja, hogy hány tagállam van az Unióban. A kérdésem az, hogy hogyan oszlott meg a kezdeményezések száma a tagállamok között vannak aktívabb tagállamok, -e, vagy vannak olyan tagállamok, amelyekben a polgári kezdeményezés eszköze kevésbé ismert vagy kevésbé népszerű, mennyiben függ össze a kezdeményezések száma az adott tagállam méretével, tehát ilyen információkat is várok. Említette a januári meghallgatást, nyilvánvalóan ezt nagyon komolyan kell vennünk. Itt a vízhez való jog hangzott el. Hány további kezdeményezéssel számolhatunk a közeljövőben, amelyek ilyen meghallgatást igényelnek, hiszen nyilvánvalóan ön is tudja, hogy nagyon hamar lesznek a parlamenti választások, és nyilvánvalóan ezek elvonják a figyelmet a meghallgatások felől, Tehát nagyon fontos lenne tudni, hogy ez az eljárás hogyan működik. Úgyhogy most csak a vízhez való jog témájában terveznek meghallgatást, vagy van-e további hasonló tervük itt tekintettel a választásokra, és az ebből fakadó időkeret, időkorlátokra. Végezetül pedig, ha az alelnök asszony, gurmai asszony említette az Európai Parlament hivatalait, irodáit. Ez nagyon fontos, hiszen nyilvánvalóan az információ rendkívül fontos, de azt is jó lenne tudni, hogy milyen mértékben vannak, vagy vannak-e egyáltalán regionális irodák. Én azt hiszem, hogy például Szlovákia esetében jó lenne, ha Kassán is lenne, nem csak Pozsonyban egy ilyen iroda, de hát ez egy belső szlovák ügy. Vagy mi van például az Egyesült Királyság esetében Edinburghban, vagy Spanyolországban és Németországban, hogyan szerveződnek ezek a dolgok tartományi szinten -e, vagy országos szinten. Ez, na, ezek nagyon fontos információk, hiszen minél közelebb vannak ezek az irodák a polgárokhoz, annál könnyebben vehetik igénybe a polgárok ezt az eszközt. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Daffur. um, chairman. Jó napot, elnök úr. Három téma maradt nyitva. Egyrészt a tagállami hatóságok részről való tanúsítvány ügyében. Az egyik a közszektor az a jogköre, hogy víz ellátási szolgáltásokat nyújtsanak. Pontosan mi ennek a kérdéseknek a lényege? Az elsőt, ha jól tudom, ezek a kérdést a közszektorban működő munkavállalók nyújtották be szakszervezetük, és a vízművek magánosítása elleni felszólás volt. A másik, ha jól tudom, az abort, egy abortusz ellene, elleni kérdés lett volna, melyet az egyház támogatott, és ez egyfajta válasz is Messerschmitt úr kérdésére, mármint ez a tény. A harmadik kérdés pedig az állatkísérletek, az állatokon folytatott egészségügyi vagy gyógyszerkísérletekkel foglalkozott, és itt az állatjóléti szervezetek voltak a benyújtók, illetve ott, ott, ott aktív személyek. Mind a három kérdéskörről elmondható, hogy az Európai Unió intézményi hatáskörének szélén, perifériáján helyezkednek el tematikusan. Persze lehet vitázni azon, ide vagy oda húzva a dolgot, hogy ezek helyén való, tematikusan helyén való kérdések, és a bizottság ezekre vonatkozóan jogalkotási válaszsal élhet. Egyes témák, mint az állatjólét, már ö, erről már irodott egy irányelv. Az orvosi kutatásban felhasznált állatokra vonatkozó irányelvre gondolok. egyrészt kérdezem, hogy ez a kér, három kérdés valóban helytálló tartalmilag, ez összefoglalom egyrészt, másrészt meg az, hogy vajon az Európai Bizottság tervezel publikálni egyfajta tervezetet a megindokolt véleményét illetően. Még a meghallgatás előtt. Mert szerintem ez meggyorsítaná és könnyebbé tenné a közvitát ezekkel a témákkal kapcsolatban, kicsit koncentrálná a vitát, és magát a meghallgatást is, hogyha történnén előzetes állásfoglalás a bizottság részéről. Meg az is jó lenne, hogyha a bizottság addigra már előre felkészülne, végig gondolná azt, hogy ezek a témakörök mennyiben, mennyiben jogosultak, elfogadható kérdések a, és felelnek meg a szerződések által a bizottságra és a többi intézményre ott hatáskörnek megfelelnek-e. Köszönöm szépen, Hefner kolléga. Ja, hát Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, alelnök úr, önt. Mindig öröm számunkra önt itt üdvözölni, és köszönöm azt külön, hogy ma eljött. Szeptemberben még, amikor azokról a kisebb reformokról beszéltünk, amelyek a delegált jogi aktusok tekintetében itt kerültek eldöntésre. Azt gondoltuk, hogy vita nélkül lehet ez elfog, lesz ez elfogadható, aztán mégis elindult egy vita. Ezért sajnálom azt, hogy már nem tudott eljönni a tanács elnöksége, mert fontos volna egyfajta mérleget vonni, megvizsgálva azt, hogy hol állunk, mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik jól, mi az, amit lehet javítani. Egy dolgot világosan szeretnék kifejteni, az, hogy ez, egy, ez a nagy új eszköz, az állampolgári kezdeményezés eszköze, első alkalommal vonja be, illetve adja meg az állampolgároknak azt a lehetőséget, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a bizottsághoz, nevezenek meg témákat, nevezenek meg tennivalókat, azt, hogy egy-egy területen valami változást akarnak. Nagyon nagy lépés, ez nagyban javítja a helyzetet, és egy teljesen új jellegű lépés is, precedens nélkül való, és egy részben megállapított, hogy sikerrel járt, más tekintetben viszont nem teljesítette a hozzáfűzött várakozásokat, váratlanul nagy szervezésbeli, technikai nehézségekbe ütközött, és nekünk, számunkra, akik felelősek vagyunk ezért az eszközért, ahogy Gurmai asszony, Alan Lamassur és jó magam, vagy akik részt vettünk annak idején a vonatkozó rendelet vitájában. Nos, számunkra jelent ez felelősséget, az, hogy megvizsgáljuk, mi működik, mi nem működik, mit lehet orvosolni, mit lehet korrigálni. Ugyanakkor az is láthatóvá lett, és itt kapcsolódom ahhoz, amit Andrew Duff mondott, hogy egy millió aláírás begyűjteni, meg megfelelni azoknak a, a határoknak, azoknak az akadályoknak, amelyeket állítottunk a tagállamokkal való konfiguráció alapján, egyáltalán nem egyszerű. És az, aki nem bír jelentős infrastruktúrával, szervezett infrastruktúrával, azoknak nagyon nehéz begyűjteni egy millió aláírást. Eddig három olyan kérdés érkezett, amely az önök értékelése szerint átment ezeken az akadályokon, és ezek mögött megértősen viszonylag eh, erős szervezeti erő áll. A többi kezdeményezés, amely mögött nem állt ilyen szervezeti háttér, nagy szervezetek, vagy, vagy holott eh, állampolgári kezdeményezéseket tükröznek, és ha megvizsgáljuk az aláírásokat, csak néhány ezret, vagy akár néha néhány tízret tudtak elérni, tehát drámailag kisebb számok ezek, mint a, mint a határérték. Talán meg kéne vizsgálnunk azt, hogy az a nagy cél, hogy egy olyan eszköz jön létre, amely nem kíván meg hatalmas szerzeti apparátust ahhoz, hogy működtető legyen, és hogy európai szinten működjön. Nos, ez a cél, hát legyek, ha körülteketen fogalmazok, csak korlátozottan került, eh, el, értük el ezt. Tehát egy, inkább, ezért inkább eh, a könnyítés felé kellene mozdítanunk a rendszert, mint, a, mint további nehézségeket emelni. Említették azt is, hogy több technikai nehézségbe ütközött a végrehajtás. Egy ilyen új eszközt eh, népszerűsíteni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy kedves polgárok, ismerjetek meg ezt a rendszert, használjátok ezt a rendszert, éljetek kezdeményezéssel. Mindeközben, mikor ezt mondogatjuk, nem szervezzük meg a hátteret, nem gondoskodunk arról, hogy, hogy a technikai problémák vagy ne lépjenek fel, vagy legalább egy fél év után megoldásra kerüljenek, hát ez bizony oda vezethet, hogy, hogy rezignálódnak az állampolgárok. Sokan azt mondják, hogy ez nem igazán működőképes rendszer, miközben több ezer eurót költünk el olyan problémák kiküszöbölésére, amelyek nem voltak várhatóak, és amelyek nem is számoltunk, nem éppen mutatnak jó startot, és sok minden levonható tanulság kell ebből. Egyrészt az a határidő, amit és meg kéne hosszabbítanunk, vagy urakinítanunk a határidőt, ez egyik tanulság, másrészt a, a luxemburgi szervvel kapcsolatos adhok megoldás ugyan működik, de nem olyan megoldás ez, amit bejelentettünk volna, vagy amit egyfajta hosszú távú, végleges standard megoldásként fogadhatnánk el. Most ez így működik, ugyan, de fontos, hogy világosan megjelöljük, hogyan megy tovább a kezdeményezések szervezése, és, és ugyanolyan eh, egyenlő feltételeket biztosítsunk mindenki számára. Nem lehet csak eh, egyesek számára megoldást nyújtani, hanem mindenki számára egyenlő feltételekkel kell megoldásokat nyújtani. A másik téma számomra az, úgy tűnik, hogy a technikai nehézségek közül nagyon sok közül némelyik oda vezethető vissza, hogy egyszerűen nem, nem volt jó a technikai tervezés, nem volt elég hosszú távú a tervezés, a teszt időszak, amelyet egyébként minden ilyen rendszernél le kell futtatni, nem kerültek igazából igazán jól megszervezésre, ezek elkerülhető hibák lettek volna. Ám a nehézségek egy jelentős része összefügg magával a rendelettel is. Tudnék, mindig azt akartuk, és alelnök, Sevics alelnök úr ebben egyezik a véleményünk, mi mindig egységes európai keretet szeretünk volna végrehajtani, a, vég, a dalájró állampolgárok számára is. Hiszen ez egy európai polgári kezdeményezés, és nem egy tagállami kezdeményezés, ezért volna fontos az, hogy elég azt megadjuk a nevet, a címt, címet, Tudjuk, hogy egyes tagállamokban kell a születési hely és idő is, tehát a papír aláráson ez elég, vagy az elektronikus alárásnál Európa szerte. Ezzel már le lehet igazolni, hogy létezik-e ilyen személy, és egyezik ez aláírása. Szerintem a legnagyobb hiba, ha megengedi, hogy ezt mondjam, a bizottság részéről a legnagyobb hiba ezzel kapcsolatban az a levél volt, amit a tagállami a kormányoknak küldtek ki, amelyben megkérdezték, hogy milyen dokumentumok kellenek az igazoláshoz. Hát ezzel szinte felhívták a tagállamokat arra, hogy mindenféle dokumentumokat megnevezzenek. A németek azt mondják, azt mondják hogy kell útlevél meg személyigazolvány. Ez nem helytálló. Németországban sokkal, sokkal súlyosabb a kihatású dolgokhoz is elégséges akár a közvetlen jogalkotást kiváltó például népszavazások esetében is, csak név, cím, aláírás kell Németországban, néha elég, még az ügy, ügydöntő népszavazásokhoz is. Ezt megerősítette egyébként a Szövetségi Adatvédelmi Hivatal is. Ugye a kormány viszont a, a kormánytól azt kérdezték, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani. Ezt kérdezte a bizottság, a németek megneveztek egy sort, a franciák 18 ilyen dokumentumot soroltak fel egyes tagállamok egyet, mások négyet. Abszolút átláthatatlan módon került ez megszervezésre, a tagállamok egy része le is mond a dokumentumokról, mások meg nem. Az egészben az jött ki aztán, hogy van egy hosszú listánk, a delegált jogi aktusok révén aztán kicsit ugye lehet korrigálni ezt a listát, ám továbbra is egy olyan inkonzisztens lista állt fel, ahol egy sor tagállam a saját kritérium alapján határoz meg dokumentumokat. Úgyhogy nem arról van szó, hogy állampolgárok aláírnak, hanem először is azt kell legszögezni, hogy megadnak, hogy én angol vagyok, francia vagyok, portugál, ezt kell meghatározni, és ennek alapján elindul a különféle más és más úton a rendszer, annak érdekében, hogy igazolható legyen az aláírása. Ez nem európai szintű, nem elfogadható európai szintű rendszer. Aztán a weboldal is nagyon bonyolult, az állampolgárok számára is bonyolultan nehezen értelmezhető. 2015-ig az a cél, hogy ezt megreformáljuk hát a 2015-ig meg akarják reformálni ezt a dolgot, akkor már most tárgyalnunk kell a tagállamokkal, meg kifejtve azt, hogy meg lehetne indítani a tagállamokban a dolgot úgy, hogy 2015-től egységes európai adatbázis jöjjön létre, tehát mindenki számára ugyanolyan feltételekkel lehessen aláírni, függetlenül attól, hol él az illető Európában. Még egy pontot hozzátennék. 11 millió Európa, állampolgár Európában egyáltalán nem írhat alá, mert kiesnek a tagállami rendszerekben, vagy már nincsenek benne az egyik tagállami rendszerben, még nincsenek benne a másik tagállami rendszerben állampolgárságuk változása miatt. Ez a, a, a választások során lehet, hogy probléma, ezt belátom a, a, a tagállami választások során, probléma lehet parlament választások során, ám nem a kezdeményezés tekintetében ez megoldható volna, ám a tanács nem nyilatkozik ebben a kérdésben, holott a tanács kéne, hogy lépjen abban a annak érdekében, hogy a tagállami nehézségektől feloldjuk a polgári kezdeményezés egy tényleges európai eszközé alakítva ezt, aminek egyébként ki is találtuk annak idején. A végén még egy kérdést tennék fel. Már a kezdetőtől fogva volt egy olyan aggályom, hogy az Európai Bizottság egy nagyon nagyra törő, nagyon nagyra törő és nagyon szak, képzett munkatársakkal bír, ám a számuk nem elégséges. Tehát a, a, majdnem minden kezdeményezés amiatt panaszkodik, nagyon sok pontot hoznak fel, ugye ezek a panaszok, ám mindezek jól mutatják, világosan mutatják, hogy az a stáb, amely rendelkezésre áll, meg a pénzügyi források nem elégségesek ahhoz, hogy működtetni tudják ezt az új rendszert. Ezért tenném fel azt a kérdést önnek, jövőben hogyan tervezik növelik majd a forrásokat, meg az emberi erőforrásokat? Tehát, és ezzel kapcsolatban azt a kérdést is feltenném, hogy van az Európai Bizottságban Mario Tenero néven egy kiváló munkatárs működik, aki nagyszerű válaszokat küldött kérdéseinkre, nagyban neki köszönhetőek azok a sikerek, amiket eddig elértünk a rendszerrel. Nagyon nagy szakértelemmel mindig elérhető módon, mindig reagál a kérdéseinkre, mindig igyekszik megoldásokat találni a felmerülő problémákra a tagállamok kapcsán, a kezdeményezések kapcsán. Úgyhogy szeretném megköszönni az ő személyes munkáját. Ez fel is tenném a kérdést ezzel kapcsolatban. Mi a háttere annak, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a rendszerért való felelősséget egy másik osztályra teszi át, és Mario Tenero a továbbiakban nem viszi majd a kezdeményezést a bizottságban. Számunkra, akik több éve dolgozunk ebben a témában, nagyon nehezen belátható döntés ez, mert ő maga egyfajta garancia volt azért, hogy sikeresek legyünk, az eddigi sikereket neki köszönhetjük. Aztán van még egy sor kérdésem, amit most nem sorolok fel, hanem írásban terjesztem be, nem akarom hosszúra nyújtani hozzászólásomat, de megköszönném hogyha az írásos kérdésemre is reflektálna, azzal a célral, hogy az európai állampolgárok számára közösen útra tudjunk inteni egy olyan eszközt, méghozzá egy javított formában, amely egyre inkább a nagy, fontos európai témákat tudja körbejárni, ami az Európai Unió az állampolgárok számára fontos, és nem teremt áthághatatlan technikai vagy egyéb akadályokat. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Blankovics asszony következik. Thank you so much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szeretném megköszönni önnek, hogy ilyen átfogóan foglalkozott ezzel a nagyon demokratikus eszközzel, az Európai Polgári Kezdeményezéssel. Remélem, hogy hogy sosem lesz majd a, szek, a nemzeti és szexuális kisebbségek témájában sosem lesz majd polgári beadvány, mint ahogy Horvátországban nemrégiben történt, hogy itt komoly gond volt ez. Nos, két kérdést szeretnék föltenni, vagy egy kérdést két részben. Az első kérdésem az, hogy a felhasználó barátságot hogyan próbálta elősegíteni a polgári kezdeményezésben a bizottság. Tehát technikai szempontból mit tett, hogy felhasználóbarát hálózatot hozzon létre, hiszen ugye ez is egyfajta gondot jelent a polgári kezdeményezéssel, a második dolog. Az intézményes, az európai az Európai Bizottság egyik képviselője egy szakértői gyűlésen szeptemberben az Európai Bizottságban azt mondotta egy osztályvezető, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy elmagyarázza, hogy mik a szabályai a polgári kezdeményezésnek, de nagyon ö, sok kezdeményezést így is vissza kellett utasítani, hiszen alapvetően a bizottság hatáskörén kívül lévő témákról szóltak. Kérdésem, hány kezdeményezést utasítottak vissza azon az alapon, hogy nem a szerződésekhez kapcsolódik. Elnök, most jön Plenkovics kolléga. Köszönöm, elnök úr! fúzia sa hrvatskim prezimenima, ali evo, nema problema, drago mi je da je. Volt egy kis zavar az imon, imént, ho, oh, horvát nevek kicsit összekeveretek, de örülök neki, ne, hogy az, el, az imént a kollégám tette fel elsőnek a kérdést. Üdvözlöm, Sefcsovics, biztos, akiről azt is tudjuk, hogy horvátul is kitűnően tud, egyszer a horvát parlamentben szólalt fel horvátul. Nos, véleményem szerint a polgári kezdeményezés remek kezdeményezés, így az európai polgárok is részt vehetnek a jogalkotási folyamatban. Nagyon jó ez tájékoztatási szempontból is, hiszen az európai témák iránti érdeklődést növelheti, és ezek a kérdések a, ebből a, ezekből a témákból akár az később jogszabály is lehet. A arra vonatkozóan tennék fel egy kérdést. A bizottság a tízes cikk, 10D cikk alkalmazását említette. Mit tesz a bizottság akkor, amikor benyújtanak önökhöz egy ilyen polgári kezdeményezést? Az imént említettük, hogy az egymillió aláírás nagy szám valóban, de Horvátország kis ország, 4 millió 300 ezer lakosunk van. Nemrégiben két kezdeményezést kezdtünk el. 600, illetve 700 ezer aláírója volt ezeknek a kezdeményezésnek. Az Európai Unióban ugye összesen van 500 millió ember, szerintem 1 millió aláírást összegyűjteni azért nem olyan nehéz. Még egy kérdést szeretnék föltenni. Különböző tagállamokban támogatják az egyes csoportosulásokat. Például Horvátországban van egy civil társadalmi hivatal, és különböző más csoportoknak, társulásoknak, szövetségeknek is van irodája, hivatala. Kérdésem, hogy ez hogy ez a kezdeményezés kapcsolódik -e ezekhez a hivatalokhoz, avagy a választási kampányhoz kapcsolódik-e? A 2014-es májusi európai parlamenti választásokra gondolok. Úgy látom, hogy az a rövid idő alatt, mielőtt, ami oda hatályba lépett eh, a polgári eh, kezdeményezés, Horvátországnak sikerült ezt eh, átemelni a joganyagában, már aláírásokat is sikerült gyűjteni Horvátországban, nem túl sokat, jó lenne, hogyha reklámozni lehetne ezt a kezdeményezést az új tagállamokban. Elnök, köszönöm. Rögvest megadom a szót Sefcsovics úrnak, de hadd tegyek fel én is néhány kérdést. A képviselő közül többen tettek fel ö, megjegyzést, vagy kérdést a szerverekre vonatkozóan. Elképzelhető, hogy módosítják majd a rendeletet. Kérdésem, hogy hogy is van ez az időzítéssel? Tehát vajon mi a, mi a távolság az aláírások beszedése és az e-mailes biztosítás között? Vajon hogyan történik az összehangolás? Lehet, hogy a szabályokat is úgy kéne létrehozni, hogy a két dolog párhuzamos legyen, kivéve, hogyha mondjuk egy szervezet azt mondja, hogy ő kizárólag papír alapú er, ö, aláírásgyűjtést folytatnak. A szabályi értelmében a bizottság és a, szerző, bizottság és a szervezők között valamiféle kapcsolat lehetséges. Kérdésem, hogy a szervezők közül kivel léphetnek kapcsolatban? van egy elvileg, van egy, elv, egy hét főből, maximum hét főből álló szervezőbizottság, vannak szakértők is. Hogyan, milyen körülmények között lehet ezt a kapcsolatot felvenni? Biztosról van szó, vagy egy, vagy egy bizottsági alkalmazottról? Hogy néz ki ez a dolog? Harmadik kérdés. Nézzük az eredményeket. A jelenlegi rendelet azt mondja ki, hogy a szervezőknek lehetősége van arra, hogy valamiféle jogi aktust is eh, létrehozzanak. Nyilván erre még nem volt példa. A kérdésem az, hogy hogy ez milyen, ö, milyen megfogalmazás alapján történik. Aztán Duffur kérdéséhez kapcsolódnék amikor, reg, amikor ellenőrzik a, az aláírásokat, akkor nyilván ezt olyan ember teszi, aki hozzáér, ért. Ezek után a bizottság visszautasíthat-e egy olyan kezdeményezést azért, mert nem az ő hatáskörükhez kapcsolódik. Tehát nem a határidők, stb. alapján, hanem azért, mert nem kapcsolódik a hatáskörükhöz. Nos, kérdésem, hogy ki, ja, hogyan történik ez, hogyan történik a kapcsolatfelvétel a, szerve, a szervezőbizottsággal, vagy hogyan történik ez? De nem csak a ki a fontos, hanem a mikor is. Elképzelhető, hogy mindez a választási időszakra esik, vagy a nyári időszakra. Talán erre is gondolni kéne elég szigorú szabályok érvényesek itt. Kérdezném olasz terminusukkal, hogy ez egy preskriptív folyamat, vagy egy rendes szabályok által vezérelt idő, folyamat. Nyilván, amikor felülvizsgálunk egy rendeletet, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy eddig mi történt. Hefner úrnak van egy kiegészítő kérdés. Csak nagyon röviden ez a kérdéskörhöz. Nem sokára sor kerül az első meghallgatásra, és említette, hogy azt javasolja, hogy ez már januárban történjen meg. Amennyire én tudom, nem tudom, hogy hogy tudunk erre felkészülni. A meghallgatás az egyetlen egy olyan jog, amit a kezdeményezők gyakorolhatnak, az aláírók, és Gurmai asszony, illetve Lamasz úr kolléga nevében is. Azt hiszem, hogy óvatosan kéne kezelnünk azt, hogy egy kicsikét elidegenedhetünk. Mi folyamatosan, én magam is szakadatlanul dolgoztam ezen a témán. Nem tudom, hogy a meghallgatás már most időszerű, és felmerül bennem az az aggály, hogy ez kellően észszerű. Megállapodtunk abban, hogy egy hétfős, hét tagállamot képviselő hétfős bizottság alakul a kezdeményezéssel kapcsolatosan. Tehát szerintem legalább ezt a bizottságot meg kellene hízni, meghívni, hogyha itt három-négy szakértőről beszélünk, és a bizottság nem akarja átvenni vagy vállalni a költségeket, szerintem itt most bürokratikus okok folytán valami félresiklik, ami egyébként nagyon jó célt jelent, vagy nagyon jó szándékokat tükröz. Tehát nem tudom, hogy nem értenek -e egyet azzal, hogy ez egy hétfős bizottság. Itt nem arról van szó, hogy van egy elnök, két alelnök és további funkcionások, mindenki egyenrangú, és tehát nagyon jó lenne, hogyha mind a hét főt azonos alapon és azonos jogokkal meghívnánk. Az, ezen kívül azt is szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kíván részt venni a megbeszéléseken. A vízhez való joggal kapcsolatos kezdeményezés kapcsán egy ügyről, vagy pedig a bizottságon belül három-négy különböző illetékességi kört érint -e ez a kezdeményezés. Ön hogyan kívánja azt biztosítani, hogy a 2015-ös felülvizsgálat, tervezett felülvizsgálat e- kapcsán mennyire kívánják figyelembe venni ennek a kezdeményezésnek a tapasztalatait, és hogy ebben a felvizsgálatban mi is részt vehessünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bőségesen kapott kérdést. Alelnök úr, kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Uh, Köszönöm a kérdéseket és köszönöm a kiváló együttműködést, amelyet kifejtettek el nagyon nehéz és politikai szempontból kényes témadosszié vitelében, és köszönöm a támogatásukat, meg ötleteiket, melyekkel támogatták a folyamatot, meg hogy egyáltalán elindították ezt a kezdeményezést. Továbbiakban kérdésről kérdésre szeretnék válaszolni, összefogva őket csoportokba. Gurmai asszony a jelentőstevő kérdésével kezdeném, mert ez kapcsolódik a Hefner úr és a Petrovics Jakobin asszony által feltett kérdésekhez is félben, és nagyon világos az, hogy miután ezt az első kört lezárjuk ez év márciusában, ezártuk, elég információ gyűjön össze a következő revízió végrehajtásához. Persze ez majd a következő parlamenti ciklus, meg a következő bizottság témája lesz. Annyi elmondható, hogy az a benyomásom, hogy az a kell legyen a törekvésünk, hogy egyszerűbb legyen, felhasználóbarátabb, és az állampolgárok aktívabban tudjanak részt venni ennek működtetésében. Egyetértek Gurmai asszonynal és Söflin úrral is abban, hogy ö, úgymond karcsúsítani kell, könnyíteni kell az adatkövetelményeket az aláíráshoz kapcsolódó követelményeket. Aztán örömmel látom azt is, hogy a legtöbb esetben már láthatóak pozitív jelek a tagállamok részéről, mintha igyekeznének csökkenteni az adatkövetelményeket, amelyet az állampolgárokra rónak, és a Hefner által fel, úr által felvetett ügyekre is reflektálva, ugye 11 millió állampolgár nem tud részt venni a, a lakhely átmeneti problémák miatt. Egy példával éljek, Holland, Hollandiában megoldották például ezt a problémát, javasoltak egy változást a saját űrlapuk, űrlapükön, tehát a holland állampolgárok, akik nem Hollandiában bírnak lakhelyel, ők is benyújthatnak aláírást. Tehát van erre mód, vannak megoldások, fontos, hogy tanuljunk e pozitív példákból, igyekezzük ezeket terjeszteni minden tagállam körében. Az elején volt egyfajta aggodalom felül, hogy az igazgatási terhek majd nagyok lesznek, mekkora lesz az egész meg lesz a volumene mindennek, a tagállamok hogy tudnak megbírkozni a, a jóváhagyási vagy a, a verifikációs feladattal. Ám az első esetek lezárása után láthatóvá vált, hogy nem volt semmi gond az adott tagállamokban ezzel, úgyhogy talán kicsit a tagállamok is könnyebben működtetik a rendszert, nem tartanak attól, hogy ami retteltesen nagy terhet húznak magukra, és az egyes random vizsgálatok, vagy az eredmények extrapolációja is megengedhető. Ugye nem kell feltétlenül 1.322.421 állampolgárnak összegyűlnie, azt kell láthatóvá legyen, hogy egy tényleges kezdeményesről van szó, vannak valóban nagy számok mögötte, ez többé-kevésbé megfelel a, a küszöbb számokhoz, ezt kell csak szerintem tanúsítani. És ehhez ennyiben könnyíthetőek a melléketek, amelyek én is egyetértek ezzel, túl bonyolultak, és sokszor elriasztanak állampolgárokat. Ugye meglátja, ezt mind ki kell töltsenem, mindent ki kell pipáljak, mindezt el kell küldje, mind adatomat be, betáplálva egy rendszerbe, azt tudom, mi lesz vele, gondolhatja sok állampolgár. Úgyhogy szerintem a mellékletek egyszerűsítésével és ezzel a könnyítés, streamline ö, módosítással sok mindent elérhetünk még. Aztán kicsit kölcsönözve a kölcsönvéve azt a gondolatot, amely felmerült az előkészítő tárgyalások során, és aztán sajnálattal nem vittük tovább, mert sokan nem tudták belátni, hol vezet. Nos, úgy gondolom, a jövőben a állampolgárok meg a rendszer számára az lesz a legjobb, hogyha egy ECI portál működik, legyen annak a működtetője az Európai Parlament vagy a Bizottság, ez mindegy, de ahol az állampolgár megtalál minden kezdeményezést, amely már beindult, ahol tájékoztást kapnak arról, mit utasítottak el, mi az, amire kértek plusz információt, megnézték, hogy részt akarnak-e venni ezekben. Persze emögött egy, egy erős szerver háttér kell álljon, egy komoly hardware háttér, és egy komoly emberi erőforrás, egy komoly csapat, amely a szabályoknak megfelelően az adatok biztonságát megfelelően szem előtt tartva kezeli azokat, mert a luxemburgi hatóságokkal intenzív tárgyalásokat folytattam ez ügyben, hiszen csak az ember, ha már benne van a részletekben, az apró munkában, akkor látja, mennyire kényes inform és, és fontos folyamatok azok, amelyeket működtetni kell, hiszen itt akár egy millió állampolgár személyes adatainak kezeléséről van szó. Legjobban, ha ezt egy EU intézmény működtetné, ám megfelelő költségvetéssel. Mert bizony ez esetben ugye szerencsés volt a helyzet, hogy én voltam az, az informatikáért felelős, a Polinfort portfóliómban volt az informatika is, tudtam támaszkodni az embereimre ott, meg a luxemburgi hatóságok is nagyban segítettek, ahol az adatbázisok működnek, és a, a luxemburgi hatóságok nagyon segítettek bennünket ingyenesen nyújtva az első verifikációs köröket, holott már eleve nagyon költséges volna. Tehát, ha egy portál működik, erős hardverrel, szerverekkel, jó csapattal és külön forrásokkal, mindez a működést sokkal egyszerűbbé tenni, elkerülnénk azokat a technikai hibákat, csúszásokat, amelyek eddig adódtak, és amelyek kiküszöbölhetőek volnának. Amit most elmondok, azokat már javasolták ugyan korábban is, ám sokan nem igen tudták elfogadni első körben ezeket a ötleteket. Most azonban, hogy már bírunk bizonyos tapasztalatokkal ebben a nagyon bonyolult ügyben, szerintem ezek volnának a legjobb kiinduló pontok a, a rendszer javítására. Én nagyon hiszek az elektronikus kormányzásban, látható, hogy azok az országok, amelyek erre az alapra helyezkedtek, nagyon jól működnek, egyébként gazdaságilag is modern igazgatást működtetnek, egyfajta jó üzleti környezetet teremtve. És szerintem az elektronikus demokrácia egyfajta kiterjesztése lesz nem sokára az elektronikus igaz, közigazgatásnak. Különösen a fiatalok számára jó mód ez arra, hogy a, az állammal, az államigazgatással és a választott képviselőikkel jobban tudják tartani a kapcsolatot, nem csak a szociális médiumokon keresztül, hanem elektronikus igazgatási, közigazgatási rendszerek révén is. A bizottságban is a közmeghallgatásokat, közkonzultációkat szervezünk, egyre inkább ezeket egyre inkább elektronikus platformokon szeretik mm, működtetni az állampolgárok. Itt egyfajta teszt, próbaüzem folyik, egy úttörő folyamat, ami egyre, szerintem egyre fontosabbá válik a következő években, és egyetértek Zitával és Gerharddal nagyon fontos lesz abban a tekintetben is, hogy lássuk, hogyan lehet frissíteni, hozzáigazítani a legfrissebb technikai műszaki újdonságokhoz, igényekhez majd a rendszer, amelyet különösen azok, különösen a fiatalok fognak megkövetelni, akik, akiktől leginkább várjuk, hogy, hogy élnek ezzel a kezdeményezéssel. Hadd ugrándozzak egy kicsit, és itt a, most a meghallgatás ügyét vetném fel, többen tettek föl kérdést Cassini elnök úr is, meg Andrew Duff, aztán Petrovics asszony is. Itt is olyan újdonsággal állunk szemben, amelyben nincs tapasztalatunk. Egy gyors számítást végeztünk. Ha elektronikus formátumban kapunk igazolást, egy millió verifikált aláírásról még két-három tagállamban még, még lebeg a döntés ezzel kapcsolatban, de most, a mostani állás szerint, a rendelet szerint három hónapon belül ki kell adjuk a, a vonatkozó kommunikációt. Tehát ezt március 17-ét jelenti. Ezért kértem, hogy már januárban legy, szervezzük meg a meghallgatást, hogy legyen elég idő a meghallgatás outputját és eredményeit beleépíteni a kommunikénkbe amelyet ki kell adnunk, és amely jól tudjuk, politikai nagyon kényes időszakban kell kiadnunk, pont akkor, amikor a kampány, a választási kampány megindul, és az, hogy miképpen kezeljük a e, e kérdést, a e kényes témák kommunikációját, annak nagy súlya lesz arra nézvést, hogy az állampolgárok hogyan is látják majd a választások előestén ezt a kezdeményezést. A meghallgatás szervezése tekintetében intenzíven kell egyeztetnünk a parlamenten belül önöknek egyrészt, meg a bizottsággal, amely igyekszik a legtöbb segítséget nyújtani a szervezésben. Ahogy amennyire tudom, azt hiszem az Envi szakbizottság lesz a gazdája a meghallgatásnak, és legjobb, hogyha a szervezők tárgyalják meg, hogy milyen volumenek, milyen hány mekkora számú meghívott szerepeljen, és persze mi majd a meghallgatás előtt vagy után fogadjuk a meghívottak, hogy ne kelljen kétszer Brüsszelbe utazzanak. Hogy hány embert hívunk meg Brüsszelbe, ez megint csak többé-kevésbé az Európai Parlament döntése. Az utazási költségek és, és technikai részletek ügye, meg általában a költségbeli kérdések ezzel összefüggenek persze. Jó lenne tehát, hogyha jól előkészülnénk, mert egyfajta modellként szolgálhat ez majd a következő meghallgatások előtt, amelyeket majd meg kell szervezni. Söpfün úr kérdése arra vonatkozott, hogy hány van szervezés alatt. Hát azt hiszem, hogy kettő, még várjuk a verifikációs folyamatot, amelyet a tagállamok majd mielőbb befejeznek, úgyhogy nagyon valószínű, hogy lesz két, még két meghallgatás, még a választások előtt és mi is készülünk, felkészülünk még arra, hogy e két ö, kezdeményezésre vonatkozó kommunikációt ki kell adjuk. Az a kérdés, hogy miben, mit követel meg a kommuniké előkészítése. Nos, a vízhez való jog annyira összetett kezdeményezés. Andrew Duff tette fel a kérdést. Nem csak arról van szó, hogy maganosítják a vízműveket. Ennél szélesebb merítésű a dolog. A víz, mint emberi jog, mit az EU a harmadik világban például azért, hogy a vízhez való jog egyfajta egyetemes emberi jogként érvényesüljön. Tehát miután megvizsgáltuk ezt a kezdeményezést, azt láttuk, hogy 7 DG-t érint hatáskörében a kérdés, hogy e- őnek kell koordinálni a választ, olyan széles merítésű ez a kezdeményezés. A főtitkársága fogja vállalni a koordinációt a DG-kkel, és aztán jóvá is kell hagyni a választ. Itt a, a SecGen DG lesz a vezető, ám a többi DG-vel is egyeztetnie kell a választ illetően, mert mindegyik érintett annak egyes aspektusát illetően, és nagyon nagy politikai súlya, súlya van, úgyhogy maga a, a, a kollégium fogja aztán végül jóvá hagyni. Az első koordinációs ülésen száz bizottsági tisztviselő üldögélt a teremben. Ez is mutatja, hogy mennyire komplex és összetett a kezdeményezés. Messerschmitt úr azt a kérdést tette fel, vajon mely kezdeményezéseket utasították el, és miért. Petrovics asszony nagyon pontosan idézte a, szab, a rendelet szövegét. Csak azokat lehet elutasítani, amelyek nyilvánvalóan a bizottság hatáskörén kívül esnek, vagy amelyek ö, ö, ö, vulgáris vagy, vagy, vagy jogokat sértő formátumúak vagy tartalmúak a jogi bizottság, jogi, jogi szolgálat és a, a kompetens DG kell, hogy megvizsgálja e kérdéseket, és persze a bíróság előtt meg lehet támadni ezeket a döntéseket. Volt is ilyen, már egy ilyen per a bíróság előtt, úgyhogy nagyon fontos, hogy, hogy amit a döntésünk, az megállja a helyét, akár a, a bírósági vizsgálat előtt is hiszen ezek kényes kérdések, nyilván a, a kérdésben nyújtónak mindig nagyon erős véleménye van ezzel kapcsolatban. Néhányat felsorolnék azokból, amit elutasítottunk, de ott lesz majd a weboldalon is ezek sora, de néhányat. A feltétel nélküli alapjövedelem, a szolgáltatás Európája, a Szociális Fejlesztési Európai Bank, állítsák le a bikaviadalokat, atom, atomerőművek elleni ö, felhívás, az európai himnusz esperanto nyelven, EU hatáskörökről szóló ö, népszavazás és kisebbségi ö, csomag, jog, jogi csomag. Hát ez egyfajta ízelítő abból, hogy mi az, amiket elutasítottunk, de mint mondottam, a weboldalon pontosan felsoroljuk ezeket, illetve megindokoljuk, miért döntött a bizottság úgy, hogy nem esik hatáskörébe, vagy nem e, megengedhető a kérdés. Söpfön úr tett föl kérdés a szerverekre vonatkozóan. Elmondtam, mi volna szerintem az ideális megoldás, de még nem tartunk ott. Mi lesz addig? Nos, eladdig úgy döntöttünk, hogy, hogy eh, a DJ IT fogja a, a szervert működtetni 2014-ig. Már megvan a forrás ahhoz, hogy akkor aztán áthelyezzük a szolgálatot, addig azonban biztosított a működés, kétszer 15 lesz persze, a remélhetőleg az Európai Parlament, mint költségvetési ö, hatóság révén reméljük, hogy megoldás, végre, hosszú megoldást hoz segít bennünket. Ha az ICI olyan népszerűbb egyik országban, mint a másik, bár nehéz ezt megítélni most, láttuk, hogy 5 millió állampolgár írt alá, a szervezők úgy tűnik, hogy úgy szervezik a dolgokat, hogy a nagyobb, még a kisebb tagállamok közötti konfigurációkban gyűjtenek. Nyilván nagyobb tagállamban könnyebb több alára is beszerezni, ugyanakkor ott a kockázat, hogy nem ennek egy bizonyos számot, akkor az a nagy, áll, nagy állam nem számít majd úgyhogy a közepes államokban, ahol a küszöb alacsonyabb, is fontos, hogy gyűjtsenek aláírást. Ami az, a képviseleti irodákat illeti, a bizottságok irodái általában ott működnek, ahol a parlamenti, a legtöbb tagállamban, sok tagállamban csak egy képviselet működik, Németországban két regionális oda van Bonnban és Münchenben, Franciaországban Mar- Marseille-ben is van, Lozában, amely Torinóban is Román kívül, úgyhogy a nagyobb államokban vannak ilyen antenna irodák is a nagyvárosokban. Ám hát jól tudjuk, a költségvetési megszorításokkal nehéz, örülünk, ha fent tudjuk tartani ezeket a hálózatokat, nem hogy bővítenénk. Duffur még két másik kérdés is feltett, két másik témát is érintett. A kezdeményezések száma az előzőre már tulajdonképpen válaszoltam. A második, és a kapcsolatban a szervezők elsősorban a az őssejt kutatásokra figyelnek oda, tehát ez volt az a téma, ami különösen kényes a szervezők szempontjából, végezetül pedig az állatkísérletek. Ügye itt a szervezők azt szeretnék, hogyha a kutatásban más módszereket is alkalmaznának az állatkísérleteken kívül, a kozmetikai szerekkel kapcsolatos kutatások esetében és egyéb emberi felhasználású szerek kikísérletezése tekintetében. Ami pedig a korlátot illeti, ezzel kapcsolatosan sok mindent nem tudunk tenni, ez a rendeletből fakad, tehát csak annyit tudunk megtenni, hogy minél inkább megismertetjük ezt a rendszert, felhasználó baráttal tesszük, olyanná, ami nem riasztja el a polgárokat a személyes adatok közlése kapcsán, és igyekszünk minden már elhangzott akadályt elhárítani a polgárok részvétele előtt, akik esetleg más tagállamban regisztráltak ezzel igyekezzük vonzóbbá tenni a kezdeményezés rendszerét. Mario Tenara kiváló munkatárs, én nagyon szorosan együtt működtem vele, kiváló munkát végzett, és miután ennyire jó, ezért tovább lép, úgyhogy most egy másik dosszién dolgozik a szekcsajnán belül, itt most olyan átalakulások történnek, hogy egy ügyet valaki az elejétől végig visz, tehát ugyanaz a csapat dolgozik majd ugyanazon a dosszién egészen a szakpolitika kialakításától a végrehajtásig. Ez egy elképzelés, és ez volt az egyetlen oka annak, hogy egy másik feladatot kapott eh, Mario. És eh, ezek a kezdeményezések, a polgári kezdeményezések eh, már elsősorban a főigazgatóságokhoz kerültek, az illetékes főigazgatóságokhoz, és amikor majd a felülvizsgálatot megkezdjük, akkor ez már horizontális kérdés lesz ismét. Plankovics úr kérdésére válaszolva. Úgy gondolom, hogy az ICI-ok, -ok, tehát a polgári kezdeményezések a legfőbb témákhoz kapcsolódnak. A szervezők elsősorban változásokat akarnak elérni, és ott hát van egy közvetett kapcsolat az európai parlamenti választásokkal is, hiszen nyilván azt is demonstrálni akarjuk, hogy az intézmények nem távolodtak el a polgároktól, tehát ez egyfajta közvetett kapcsolat a tekintetben, ahogy a polgárok az Európai Unióhoz viseltetnek, illetve a döntéshozatali rendszer hogyan látják. Cassini elnök úr kérdését kellett volna elsőként, illetve vettem elsőnek, hiszen ő a bizottság elnöke, úgyhogy most ezzel le is zárnám. Köszönöm szépen. Hát Köszönöm szépen, mi tartozunk köszönettel alelnök úrnak, hiszen idejét ránk áldozza, nagyon nagyon hasznos volt az eszmecsere, úgy látom, hogy itt már megérkeztek az alelnök urak, Miguel Ángel és Karasz urak. Elnézést kérek tőlük, de a következő pontról is beszélnünk kell, ha már itt van a körünkben Sefcsovics úr. A parlamenti kérdések módosításáról szeretnénk még értekezni. Ez egy rövid, de kényes kérdés. Megadom a szót azonnal Gurmai asszonynak, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen Kedves kollégák, nagyon köszönöm, hogy a koordinátorok eh, hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentésem körét kibővítsem, és eh, a kérdésekkel kapcsolatos eljárásokra is kiterjedjen. A 117-es és 18-as eh, rendelet értelmében. A jelentést módosítások révén bővítem majd ki, Cassini elnök úr és a titkárság majd ezeket közölni fogja, amint lehet. EP e képviselők joga a kérdések benyújtására egy alapvető parlamenti vizsgálati jog, és ezt a jogot maximálisan tiszteletben tartom a jelentésemben. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy egyes képviselők egyre inkább visszaélnek ezzel a joggal, és több olyan eset volt, amikor egy-egy képviselő célja pusztán az volt, hogy a statisztikáján javítson, illetve plusz munkát adjon a képviselőtársainak, illetve a bizottságnak, és ez komoly idő- és pénzpazarlást jelent éppen ezért számos kérdésre írásban kell válaszolni. A 117-es és 18-as rendelet már számos szabályt tartalmaz, ami az ilyen visszaéléseket megakadályozzák, de úgy tűnik, hogy ezek nem elegendőek. Éppen ezért egy kettős gondolkodást javasolok. Először is meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi szabályokat hogyan tudjuk jobban érvényesíteni, másodszorban pedig milyen további követelményeket vagy rendelkezéseket kell bevezetniünk. A helyzetet néhány adattal szeretném vázolni. 2011-es adatokról van szó, de igyekszünk feldolgozni a közelmúltat is. Az EPP a legnagyobb frakció, ennek ellenére az onnan intézett kérdések száma lényegesen alacsonyabb, mint egy nemzeti parlament esetében. Itt is itt említhetném Dániát, Franciaországot, Romániát, Németországot, Portugáliát vagy Hollandiát. Az írásos kérdések száma az EP-ben 12.686 volt, és értve azokat a kérdéseket is, amelyeket végül is nem fogadott be az elnök, illetve visszavont az érintett képviselő. 2011-ben körülbelül a képviselő 91%-a tehát több mint 600 képviselő nyújtott be legalább egy írásos kérdést az egyéni képviselők által átlagosan benyújtott kérdések száma 17, és elhagyagolható volt azon képviselők száma, amelyek 17-nél több képviselő kérdést intéztek, és tehát ezek a számok is azt tükrözik, hogy a képviselők eh, kisebb, viszonylag kis csoportja nyújtotta be a legtöbb írásos kérdést. Éppen ezért kell módosítani az ügyrendi eljáráson, és szeretnék most néhány lehetséges elképzelést, megoldást önökkel megvitatni, ezeket a bizottság is felvetette részben hiszen eh, Szefcsovics eh, biztos úr ezt nagyon komolyan veszi, illetve a EP elnöke. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményét is meghallgatni, a tekintetben, hogy a jelenlegi eljárásokon hogyan javíthatnánk. Az egyik terület azokat a kérdéseket illeti, amelyek tényszerűbbek, és amelyek a könyvtárból fellelhetők illetve amelyek viszonylag könnyen megválaszolhatók a bizottság részéről. A másik nagyon fontos terület az úgynevezett általános érdek, definiálása. Hogyan lehet biztosítani, hogy valóban általános érdeklődésre számot tartó kérdéseket nyújtottak be, és nem csak a képviselő személyes érdekeit tükrözik a szavak számát is korlátozhatjuk, például úgy, ahogy az írásbeli nyilatkozatok esetében történik, és ezzel elkerülhetjük azt, hogy többszörös alkérdés kerüljön benyújtásra, aminek a megválaszolása eléggé terhes. Végezetül a visszaéléseket úgy is meg lehetne akadályozni, ha bevezetnénk egy maximumot, amit egy-egy képviselő adott megoldás kapcsán benyújthat, és itt a felsőház, a brit felsőház példáját vettük, ahol hasonló probléma merül fel, itt igyekeztünk a bevált gyakorlatokat áttekinteni. Ott egy olyan rendszer működik, miszerint az elektronikusan benyújtott kérdések számát korlátozzák, ugyanakkor azok a képviselők, akik személyesen fáradnak be az irodába, azokra ez a korlátozás nem érvényesülne. Itt természetesen vannak befogadhatósági kritériumok, és a ház is közvetlen dialógust folytat az illetékesekkel. Tehát ezzel a képviselőként benyújtható kérdések számát korlátozni lehetne, mondjuk havi szinten. Tehát egy hasonló rendszert mi is fontolóra vehetnénk. Ha ez működik egy tagállamban, akkor miért nem működne itt is? Tehát ez ügyben szeretném hallani a kedves kollégák kérdését, és most a 116-os szabályt is megemlíteném, a bizottság felé intézett kérdésekre vonatkozó szabályt, és nagyon örömmel várjuk az önökkel való együttműködést, biztos úr. Köszönöm szépen. Dafur kért elsőnek szót. Elnézést, elnézést, mondja az elnök, elnézést. Talán jobb lenne, hogyha vagy először meg, legjobban először meghallgatnánk a biztos urat, és aztán meghallgatja a többi kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon gyorsan fogok válaszolni, engedjék meg. Néhány mondat lenne az egész. Örülünk nagyon Gurmai asszony jövőbeli jelentésének, és örülünk annak, hogy kiterjeszthetjük a hatályt, nagyon fontos téma ez. A kérdések órája és a bizottságnak feltett kérdések kapcsolódnak egymáshoz. Néhány mondat a kérdések órájáról megreformáltuk, értékeltük az eddigi gyakorlatot, hogy hogyan valósult ez meg. Azt hiszem, hogy erről elmondhatom, hogy a bizottság ezt e, ennek körült, az indikatív planninget nagyon értékelte a bizottság, ez azt jelenti, hogy mind a két intézmény fel tud készülni a vitára. Annak is örültünk, hogy a 2011-es gyakorlat megmaradt, tehát hogy volt egy, volt egy, elő, egy hónap előre meghatározott téma, fő téma, később már nehezebb volt módosítani, az Európai Parlamentnek nehéz volt betartani az ütemtervet, tehát minél később tudta meg a bizottság a parlament, hogy mi a téma, annál kevésbé volt arra esély, hogy fölkészüljön a bizottság. Tehát jó lenne, hogyha mindenki tiszteletben tartaná az, a határidőket, ez mindenkinek jót tenne, főleg amikor az új bizottság fölveszi a munkát. A különböző programozott viták, például a jövőre vonatkozó kérdések esetében ez nagyon hasznos lenne. Aztán még egy dolog, De úrral is láttuk ezt a múlt héten, hogy amikor valami sürgős kérdés merül fel a plenárison, akkor a legjobb lenne szóbeli kérdést kezdeményezni vitával, például az Európai Stabilitási Mechanizmus bíróságáról is szó esett múlt héten. Egyébként Egyébként pedig több biztos is eljöhet erre a kérdésre. Tehát egy a sürgősségi kérdéseket valamilyen módon, például ezen a módon meg lehetne tárgyalni. Jövőben szívesen egyeztetek önökkel arról, hogy hogyan lehetne mindkét eszközt a lehető leghatékonyabban felhasználni. Aztán van a szavazós rendszer. A kérdéseket kérdéseket elosztják, és aztán a különböző parlamenti képviselők között, és aztán kiegészítő kérdéseket is fel lehet tenni, ez azért jó, mert nagyon élénk és hatékony lesz a vita. Aztán pozitív számunkra az is, hogy a jelentés törölné a fel nem tett kérdések automatikusan írott kérdésé való átalakulását, tehát a kettes függeléket törölnénk, a kettes kettes mellékletet. Erre mindenképp oda kell figyelni, a töv, jövőben többször oda kell egyre figyelni. Tudjunk, hogy a parlament részéről ez egyáltalán nem egyszerű, tehát igénybe veszi a parlamenti szolgálatokat, de jó lenne, hogyha a, kicsit nagyobb erővel használnák a, a szűrés, tehát hogy mely kérdés fogadható el, mely nem, és ez hasznos lenne nekünk is. Vannak olyan kérdések nyilván, amelyeket reklámozás céljából tesznek fel, nyilván ezeket lehetne limitálni. Legfrissebb hír, kétnapos hír. A bizottság idén 12.700 kérdést kapott, eddig év végéig meg lesz a 13 Hogyha ezt elosztjuk a parlamenti képviselők számával, akkor nem kis szám ez. Aki a legtöbb kérdést tette fel, 889 kérdést tett fel, ez azt jelenti, hogy munkanaponként hármat. Nem kis teljesítmény. A kérdések hasonlítanak egymáshoz egyébként. Például, hogy hogy áll az EU és X vagy Y ország közötti kapcsolat. Legalább 300 ilyen kérdés van. Nem hiszem, hogy ez az Európai Parlamentet bölcsebbet tenni, az európai szakpolitikákról ettől még nem tudnak meg többet a parlament, viszont a parlament és a bizottság dolgát is megnehezíti, hogy foglalkozzon ezzel a e, kérdés tömeggel, és ez bizony megnehezíti a gépezet működését, ránk zúdul ez a rengeteg kérdés, nehéz ezekre válaszolni. Gurmai asszony javasolta a kvantitatív megszorításokat, tehát hogy vagy frakcióként, vagy, vagy képviselőként egy maximumszámot adjuk meg, vagy megnézzük, hogy mennyire elfogadhatóak a kérdések, egy ilyen szűrőt is be lehetne vetni. Hogyha megfelelő statisztikát, statisztikákat kérhetnénk számon, az mindenképpen javítana a helyzetem. Próbáltam rövidre fogni, elnök úr, köszönöm szépen. Grazie. Elnök, köszönöm. Most Dufford. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Vissza kell térni majd erre a kérdésre, miután láttuk, milyen módosítók érkeznek. Ám én biztosan terjesztek majd be ilyet. Mert nagyon viszonylag régóta követem közelről figyelemmel ezt a témát. És elhatározott szándék van, hogy elindítsuk a reformot a kérdések órájának eljárását, illetően még ebben a ciklusban. Azzal is egyetértek, hogy ezen weboldalak némelyike, amely azt állította magáról, hogy ők a parlamenti képviselők teljesítményét vizsgálják, kizárólag számszerű vagy mennyiségbeli kritériumok alapján működik, és nem a minőségi kritériumokat vizsgálják. Például a, a Vote Watch egy jó példa erre, a szavazatfigyelő rendszer. És ez félrevezeti a közvéleményt mert azt gondolják, hogy a, a parlamenti munka az a kérdések azok kilóra mérhető dolgok, a volumen számít. És ez volna a képviselők teljesítményének kaliberének mértéke. Hány kérdést tett fel? Azt is láttam, hogy a kérdések némelyikét hát simán meg lehet válaszolni egy, egy az Európa internet oldalon egy egyszerű kereséssel. És a parlament elnöksége szerintem sokkal szigorúbb kellene legyen szűrve ezeket a nyilvánvalóan sokszor hát pofon egyszerű, vagy banális kérdéseket kiszűrve és ezeket a butaságokat leválasztva tényleg jelenti, a bíró kérdésektől. Azt gondolom, hogy a parlament kérne javítson a képviselőknek nyugodt szolgáltatásain, mert némelyik kérdés inkább sokkal olcsóbban és jobban lehetne megválaszolni, az Európai Parlament könyvtára körében. És nem kell igénybe venni az intézményközi és kollégium rendszerben működő bizottsági válaszadási eljárást. Ezzel nagyon sok pénzt meg lehetne takarítani, meg lehetne koncentrálni a forrásokat a fontos kérdésekre. Ezért köszönöm, hogy foglalkozik a kérdéssel, lehetőleg gyorsabban választ adnak ezekre a problémákra. Köszönöm szépen, Söpflin úr. Thank you. Köszönöm szépen. Én nem vagyok még Daf úr klónja, de Isten tudja, hogy mi történhet lehet, hogy a hasonmással leszek hamarosan. Nagyon érdekes volt a vita, és azt hiszem, hogy a probléma gyökere az, hogy minden lehetőség vagy jog visszaélésre ad hat okot, és valamit nyilvánvalóan tenni kell, annak érdekében, hogy a felesleges kérdéseket megakadályozzuk. Én, nekem csak az az agályom, hogy egy ilyen méretű parlamentben az egyéni képviselők lehetőségei korlátozottak, tehát nem tudom, hogy ezt tovább korlátozzuk-e, és egyetértek Andrew-val. valóban vannak olyan képviselők, azért gyűjtenek össze kérdéseket, mert itt mennyiségi mutatókra vetik a tekintetüket. Az emberek azt hiszik, hogy a számok alapján indokolhatják a munkájukat, és ez gyakorlatilag a nem szándékolt szándék, illetve következmény. Én is egy Vote Watch-ra gondoltam, de Andrewnak igaza van abban, hogy sokkal nehezebb a minőségi kritériumok vizsgálata, de ki vállalja azt, hogy ilyen bonyodalmakba bocsátkozzon, amikor egyszerűbb, könnyebb ellenállás irányába is lehet terjedni. Köszönöm. Guerrero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a parlament nem kell, hogy megmagyarázza hosszasan, megmagyarázzuk hosszasan, hogy a homogenizáció folyamatában vagyunk, tehát harmonizálunk a többi nemzeti parlamenthez szeretnék hasonlítani, tehát nem szabad elfelejteni azt, hogy a parlamentek egyik hagyományos funkciója, az ellenőrző funkció, ez itt nálunk az Európai Parlamentben még nincsen igazán kifejlődve. Három alap klasszikus funkciója van a parlamentnek, az, hogy törvényalkotó, az, hogy megválasztott testület, és az, hogy ellenőriz. Nos, Lisszabontól kezdve fejlődött ki igazán a mi parlamentünkben a törvényalkotó funkció. Jó lenne, hogyha most itt a választások előtt az elektív funkció is jobban kifejlődne tehát az Európai Bizottság elnökének választását lehet kötni ahhoz a közvetlen választáshoz, amivel az európai, kép, az európai képviselőket választják meg. Meg lehet nézni azt is, hogy milyen ellenőrző tevékenységekre van szükség ahhoz, hogy, ezek, hogy a különböző folyamatokat kiteljesítsük. Rangel úr jelentése az ellenőrzés az ellenőrző funkció különböző lehetőségeiről meditál, amely az Európai Parlament eh, szerepének változását illeti Lisszabon után. Nos, korábban a spanyol parlament és kormány közötti kapcsolatnak én voltam a felelőse. Rengeteg írásbeli kérdést kapott a spanyol kormány, exponenciális, exponenciális mértékben növekedtek ezek a kérdések. Ha megnézzük most, hogy az európai, hogy a, hogy a spanyol parlamentben hány kérdést tettek fel, le, szerintem legalább 20 ezer kérdést kapott a spanyol kormány az elmúlt két évben. Két tendenciát láthatunk. Egyrészt meg kell őrizni a képviselőnek a láthatóságát otthon, a választókerületben, ezért tesz fel kérdést. Más, másik tendencia pedig az, hogy egyfajta versenyhelyzet van a képviselők között, jelen esetben európai parlamenti képviselők között, ahogy a Sefcsovics úr az imént elmondta, ha van, ha van egy olyan képviselő, aki 800 képviselőt, 800 kérdést nyújt be, akkor senki más nem ülhet a babérja. Én itt versenyhelyzet van, ezt nehéz utolérni. Egyrészt megkérdőjelezhetetlen, hogy az ellenőrző funkciót javítani kell az Európai Parlamentben, különböző eszközökkel, például a különböző kérdésekkel, de nem az íróz kérdésekkel. Másrésztről viszont meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy kikerüljön a kezükből ennek a dinamikának az ellenőrzése, tehát hogy exponenciálisan nőjenek ezek a kérd- ezen kérdések száma. Korábban a spanyol kormányban voltak olyan miniszterek, akik semmi más nem csináltak, mint válaszoltak a kérdésekre, és hasonló kérdésekről volt szó, mint amit említett Sefcsovics úr, a 20 ezer lakosnál többen rendelkező településekben pontosan hány eurót ruházott be a spanyol kormány? Ilyen típusú kérdések voltak ezek. De hát például az interneten is lehet ilyen kérdésekre válaszolni. Egyébként pedig, hogyha egy európai képviselőnek tényleg van egy kérdése, és ezzel meg szeretné keresni az Európai Bizottságot, akkor miért is kereshetné fel valamilyen módon az Európai Bizottság illetékes, szerv, illetékes osztályát, akik, és azt ők pedig megmondják neki, hogy itt és itt van az archívum, ezt a fiókot kell kihúzni, ott megtalálja a keresett adatot. Tehát térképezzük fel, hogy milyen kérdésekről van szó. Vannak olyan kérdések, akik nem az ellenőrző funkciót kívánják fejleszteni, elősegíteni, hanem csupán statisztika jelentőségük van. Van egyébként egy másik kezdeményezés, amit én nem támogattam, Duff és Schöpflin urak bizonyára jobban emlékeznek erre, mint én. A Thatcher korban, egy hasonló helyzetben az volt az elképzelés, hogy a parlamenti képviselőknek fizetnie kellett a feltett kérdések után. Hát itt fölmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az ellenőrző funkcióval. De volt ilyen, volt ilyen elképzelés, igaz? Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Hefner úr. Nem tudom, hogy Enrique Guerrero Salom úr tényleg bevezetné ezt a rendszert. A kérdésfeltevés joga nagyon fontos minden parlamenti képviselő számára, amit minden fontos jogosítványnál itt is kell bizonyos felelősséget viselnünk azért, hogy megfelelően éljünk ezekkel a jogokkal. És köszönet Zitának azért, hogy jól előkészítette ezt a vitát, és köszönet Marosnak azért, hogy bemutatta, hogy mit jelent mint ez a bizottság részéről onnan nézvést. Ugye nagyon kevéssé hajlunk arra, hogy valahogy korlátozzuk a parlamenti kérdéseket, ám ha egy képviselő 800 balahányat tesz fel egy éven belül, hát akkor nyilvánvaló, hogy nem tudjuk megfelelően komolyan venni ezt az eszközt, olyan komolysággal, amilyenre egyébként szükség van a munkánkhoz. Úgyhogy nem, az nem gond nekem, hogy korlátozzuk. Valamiképpen. Tehát a, egyrészt a szükséges, a parlamenti munkára szükséges kérdéseket megengedjük, ám a visszaélések kellett valamiképpen lezárjuk az utat. Meg kell vitassuk, hogy milyen szám adatnál legyen mondjuk a határ. Szerintem teljesen hibás elgondolás az, hogy a, a mi munkánk minőségét számszerű adatokkal lehetne mérni. mérni. Világszerte van egy ilyen lábra kapott egy ilyen félreértés mindenféle tudomány kapcsán, ám a parlament a politika tekintetében feltétlenül hibás elképzelés, a kvantitatív értékelés. Nehéz megakadályozni, sokszor el kell magyarázni. Azok, akik az irodákban, csak irodákban ülve válaszolgatnak a kérdések nem azok, akik részt vesznek az igazi parlamenti vitában. Akik kérdéseket tesznek csak föl, általában nem vesznek részt a parlament igazi, lényegi munkájában. Ez is egy tény. Úgyhogy várjuk a javaslatokat vagy a jelentéstevő részéről, amiket meg tudunk vitatni. Csak egy hozzáfűzni valóm volna a, a ö, kérdés urna témájához. Ez egyfajta véletlenszerű ugye lottószerű vagy szerencsére alapján működő rendszer lenne, ám a kérdések egy részére kéne csak bevezetni, nem az összes kérdése szerintem. Például lehetne úgy felrendezni, hogy egy a fele a kérdéseknek a frakció szerint kerül megkiasztása, a másik fele meg urna, urnából kerülne húzásra. Mert ha csak urnából húzunk, nagyon nehéz megfelelően felkészülni, és szerintem nem javítaná a vita minőségét, színvonalát a kérdések órájában, hogyha mindegyiket urnából húznánk. Egyik felét urnából, a másik volt pedig frakció szerint felosztva, szerintem jobban működne. Köszönöm, Bronz úr. Aztán lezárnánk a kérdéseket, ha lehet, és utána még az alelnök úr, illetve alelnök asszony fognak hozzászólni. Tessék, Bronz úr. A kérdések nek nem kell feltétlenül objektív információkat kérniük, vagy az igazságra irányulniuk. Egy kérdést fel lehet tenni a célból is, hogy egy-egy kifejezést értelmezzünk, vagy tisztázunk a bizottság anyaga alapján teljesen legitim és elfogadható, hogy a feltételezésekre is rákérdezzen bárki, vagy a szóhasználatra. A az idő pocsékolás problémájának megakadályozására esetleg a képviselőket meg lehetne kérni, hogy indokolják meg, hogy miért azt a kérdést teszik fel, és azt hiszem ez bizonyos esetekben komoly nehézségekbe ütközhet. Grazie per la brevità. Köszönjük. Azt is köszönjük, hogy ilyen rövid volt a kérdés. Tessék, a elnök úr, megadom a szót a válasz. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy ezt a témát napirendre tűzte, ugyanis mindannyian úgy érezzük, hogy itt valami azért nem igazán tökéletes ezen a területen. Nagyon örülünk és várjuk, hogy együttműködjünk önökkel a megfelelő megoldás érdekében. Természetesen ezt nem lesz könnyű megtalálni, az, hogy havonta egy-egy képviselő négy kérdést tehet fel, ez egy kicsikét túlzás. A kérdés az, hogy legyen egy felső határ, vagy pedig ez egyfajta kötelezettséget jelentene a képviselőknek, hogy hatodik szakad, négy kérdést fel kell tenniük ez, ha beszorozzuk a képviselők számával, e, akkor az gondoljuk el, hogy hány ezer kérdést jelentene egy hónapban, ez teljesen elárasztana minket. Itt e, a befogadhatóságot lehetne például valahogy e, szigorítani, vagy továbbfejleszteni, szűrni a kérdéseket, miért fordul elő, hogy 300 kérdés érkezik ugyanabban a témában. Tehát ez mind rávilágít arra, hogy a kérdések számát valahogy egy kicsikét túlértékelik egyesek, és szerintem elsősorban a minőségre kellene a hangsúlyt helyezni, hiszen végül is az a döntő, nem a kérdések száma. Végezetül pedig eh, holnap eh, tartjuk a háromoldalú megbeszélést a politikai pártokkal kapcsolatosan, a eh, pártok finanszírozásával kapcsolatosan. Nagyon köszönöm a lehetőséget, azt hiszem, hogy eléggé nehéz lesz ez a téma, nehezebb, mint amire számítottunk, de reméljük, hogy holnap sikerül előrelépni és kompromisszumot megtalálni az intézményi csomag kapcsán, ugyanis ezzel lényegesen javíthatnánk a helyzetet még a parlament mandátumának vége előtt. Ugyanakkor viszont lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyek túlnyúlnak a mandátumon, ami azt jelenti, hogy akár két-három évvel is eltolódnak ezek. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, remélem, hogy holnap sikerül lezárni az első részt és ez komoly lendületet adhat a további munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr. Most röviden Górmai asszonynak adom meg a szót, kérem, hogy zárja le levitet. Hát, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ma ilyen sok érdekes témánk van, és én mind a kettőben szerephez jutottam, a polgári kezdeményezésben is, meg ebben a mostani témában is. Nagyon jó javaslatokat hallottunk. Nézzük meg, hogy eh, konkrétan mivel tudunk hozzájárulni a jelen, mivel tudunk ezzel, ebből hozzájárulni a jelentésben. Nyilván mindenkinek joga van kérdést feltenni. Kérdés csak az, hogy hogyan tesszük fel a kérdést. hogyha a parlamenti könyvtárból a gyakornokok beszerezhetik könnyen a választ, akkor nem szép dolog ilyen kérdést föltenni, tehát jobb minőségű kérdéseket kell megcélozni. Jó kérdéseket kell föltenni, ami az egész eljáráson is segít. Remélem sikerülni fog elérni a változást, és várom a konkrét módosítókat. Nyilván utána meg tudunk egyezni, és kompromisszumokat tudunk kötni, hogy jó legyen a jelentés, és a koordinátoroknak szeretnék még köszönetet mondani, akik segítettek abban, hogy a jelentés hatáját kiterjesszük, hiszen tényleg ez segíthet a parlament életén, illetve a parlament és a bizottság kapcsolatán. Köszönöm Sefcsovics úr, és megköszönöm a két alelnök úrnak is, hogy bemaradtak és végighallgatták ezt a témát. Remélem a politikai pártok ügyét is nyomon követik majd. Allora, rester... Elnök, Na nézzük az ütemtervet. Január 15, éjfél, módosítók beterjesztésének határideje. Ez egy hónap. Utána eszmecserre a módosítókról január 20-21, és február 11-én lesz a szavazás. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt így elfogadjuk. Most pedig szeretnék köszönetet mondani az egész szakbizottság nevében Sepcsovics úrnak, és meg, megkérem a két, alem, két másik alelnök urat, parlamenti alelnök urat, hogy fáradjanak ide a következő pontra. Allora, grazie ai vicepresidenti che sono... Üdvözlöm az alelnök urakat, és gratulálok nekik ahhoz, hogy türelmesen végighallgatták az előző vitát. Bár valóba, valójában rájuk is vonatkozott ez a téma. Hagyomány immáron nálunk, hogy a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért felelős alelnököket meghívjuk, amikor a kozákról van szó. A kozáknak két ülése volt, a két plenáris ülése, az egyik Vilniusban, az első javít az elnök Dublinban, az első szemeszterben, és aztán a második fél évben Vilniusban. A szakbizottságban megvitattuk ezeket, a, ezeket az üléseket, és ugye mindenképpen meg kell hallgatnunk a beszámolót az alelnök urakról is, meg kell vitatnunk az akkor készült, do, készült dokumentumokat. Megadom a szót két alelnök úrnak, nem tudom, hogy ki kíván elősz, előről, először hozzászólni, azt hiszem Martínez úr, hát a két alelnök dönt, de a legutóbbi kozakon ugye Karaszúr volt, vagy hogy is van ez? Presidente y queridos. Elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm a lehetőséget, hogy a hagyomány már, hogy ellátogatunk ide, beszámolunk, válaszolunk, tájékoztatunk, felelősséget vállalunk, azért, ami az elmúlt időszakban történt. Most ketten is eljöttünk, mindketten felelősei vagyunk a nemzeti parlamentekkel ápolt kapcsolat témának. Ez, ez a viszonyrendszer bonyolódik. Igaza van az elnök úrnak ebben, de részben a Lisszaboni szerződés miatt is így van. Nagyon jól együtt tudunk működni Karaszurral. Tehát kiválóan kiegészítjük egymást. Az Európai Parlament elnökségében is nagyon jól együtt tudunk működni. Nagyban megkönnyítette a munkákat az, hogy az AFKO elnökével, Kazini úrral sokszor egyeztettünk, tehát egy csapat voltunk, szimbiózisban dolgoztunk. Ebben a témában az Európai Parlamentnek kiváló csapata van, nagyon rátermett, felkészült európai parlamenti dolgozók, hivatalnokok, alkalmazottak foglalkoznak ezzel, komoly tapasztalatok is van, és ez nagyon-nagyon-nagyon megkönnyíti a mi munkákat. Eh, mm, hay que, hay que decir claramente... Le kell szögeznem azt is, hogy az elmúlt hónapokban, erre utalt Kazini úr is, tehát az elmúlt hónapokban ez a fajta tevékenység, amiről be kell számolnunk, jelentős volt, nagyon sok ülést tartottak, komoly felkészülés volt ezekre, és a napi rend is eléggé sűrű volt. Barátom, Karasz úr, szintén be fog számolni arról, hogy a 13-as cikk, tehát a költségvetési szerződés 13. cikkének elindítása, megszületése hogyan zajlott a, a tagállami parlamentek Nikoziában tavaly fogadtak, e, fogadták ezt el. Én arról fogok beszámolni, hogy a kozekban milyen tapasztalataim voltak az ír és a litván elnökség alatt, de utalok majd a parlament közi konferenciákra is, alapvetően külpolitikáról, illetve biztonsági politikáról, védelmi politikáról volt szó. Először talán arról szeretnék beszámolni, hogy anélkül, hogy én itt most felsorolnám a dokumentációt egész pontosan, hiszen az mindenkinek megvan. Tehát a kozakon nagyon sok parlamenti képviselő volt ott, az Európai Parlament részéről, és külön meghívottként, külön szónokként, meghívott szónokként vettek sokan részt a, ezekben, ezeken az üléseken, tehát keynote speakerek voltak, és ez mindenképpen öröm korábban úgy tűnt, hogy a tagállamok kicsit vonakodnak, az európai parlamenti képviselők véleményét félve fogadták, de azt hiszem nagyon jót tett ez a, ez a változás. DAF barátunk is megjelent ilyen minőségben. Hansgert Pöterég is, Stifler asszony, Pervans Beres, Többször is találkoztam vele, illetve jó magam is. Több témáról is beszéltem, napirendtől függően. Nos, amikor beszámolunk, akkor el kell azt is mondani, hogy Pat Cox aki korábban ugye Európai Parlamenti elnök volt, és most a volt képviselők szövetségének az elnöke. Tehát Pet Cox is részt vett a kozakon. Sőt, a litvánok kezdeményezése volt az, hogy elmondja a véleményét, illetve kifejtse nézeteit a választási folyamatról, az európai választásokról, milyen kihívások állnak előttünk a választások kapcsán. Mindkét elnökség, az ír és a litván is komoly erőfeszítést tett arra, hogy innovatívak legyenek. A kozák próbálták a szokásos gyakorlatból kiemelni. Egészen rutinszerűvé váltak korábban. Éppen ezért mindkét esetben a civil, társadalmi, civil társadalmi fórum is volt, például fiatal európaiakkal találkoztunk Dublinban, akik különböző kisebbségeket képviseltek, és egy, volt egy informális találkozó is, ami egyébként nagyon komolyra sikeredett, a különböző parlamenti gyakorlatokról, az európai kérdésekkel kapcsolatban, tehát hogy milyen, ellen, milyen ellenőrzési jogkere van a tagállami parlamenteknek, egészen tág kérdéskört tudtunk megtárgyalni mi az a három-négy téma, ahol az Európai Parlamentnek ellenőrző szerepköre van. A döntési folyamatról, vagy ezzel kapcsolatban. Beresz asszonyjal egy női fórumon vettünk részt, a Kozak egy női fórumán, az Európai parlament következtetéseivel kapcsolatban néhány módosítás született, és külön hangsúlyt fektetett ez az ülés arra, hogy a, poli, hogy a tagállami politikai pártok valamilyen módon kapcsolódjanak az európai politikai párthoz, és hogy ezekben a listák, ezeken a listákon a nők jobban képviselve legyenek az a 2014-es európai választásokon. Aztán fontos pillanat volt az is, hogy a bizottság, és aki a bizottságot ma képviseli, remélem jegyzetel, tehát, hogy a kozák titkársága megújult. Nem hiszem, hogy mindenki tudná, hogy hogy működik ez a titkárság. De az Európai Parlamentot az, az, az Európai Parlamentet parlament fogadja, és mindent megad a titkárságnak. Aztán az a brit hölgy, aki ezt a feladatot ellátta, és aztán végül személyes okokból lemondott. Tehát ezt a hölgyet fölváltotta egy másik hölgy, Frida asszony, a ciprusi parlamenttől, és a ciprusi parlament béli munkatársait magával vitte, akikkel már több éve foglalkozott, és az európai parlamenti kollégák is ismerik őket. Szerintem az is tapasztalható volt, hogy Némi frusztráció terjedt el a tagállami parlamenti képviselőiben azzal kapcsolatban, hogy igazából hogyan is vesznek részt az európai döntéshozatali folyamatban. Ez nem kritika, de mintha ezt éreztük volna, meghallgattuk a tagállami parlamenti kollégákat, arra kértük őket, hogy egy kicsit nagyobb lelkesedéssel vegyenek részt a különböző döntéshozatali jogalkotási folyamatokban. A jelenlegi érvényben lévő szerződések ezt lehetővé teszik, de ha nem, akkor meg kell keresni, hogy hogyan lehetne módosítani az alapszerződést, hogy nagyobb elánnal vehessenek részt a tagállami parlamentek a különböző folyamatokban. Dublinban fontos dolgokat kértek tőlünk a parlamenti képviselők, például a 8 hetes határidővel kapcsolatban, ez ugye a véleményezési idő, vagy a kezdeményezési joggal kapcsolatban volt kérésük, illetve hogy a bizottsághoz fordulhassanak, stb. stb. Vilniusban viszont az európai választások volt az egyik legfőbb téma, nagy hangsúlyjal jelent meg. Egyébként nem mindig értem, hogy miért. Az Európai Unió béli, az Európai Unióban a demokratikus legitimitás kérdése Ez végül is nem veszi tudomásul azt, hogy az Európai Parlament léte már maga garancia a demokratikus legitimitásra. Sok tagállamban még az a meggyőződés, hogyha ők nem vesznek, mint parlamenti képviselők nem vesznek részt teljes joggal a mi munkánkban, akkor az nem legitim. Ez is mutatja, hogy javítani kell a kommunikációt, az együttműködést, a közös fellépést, és jobb lenne, hogyha a tagállami parlamentek nagyobb rálátással rendelkezzenek az Európai Parlament munkájára. Nem kritikaként mondom ezt, ez talán inkább önkritika. Sokszor meglepő, hogy mennyire brutálisan nem tudják az Európa, a tagállami parlamentek képviselő, hogy mit csinálunk mi. A kollégák tehát nem igazán vannak tisztában a dolgokkal. Például a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságban van, aki úgy vélekedik, hogy az egy közösségi intézmény. Hát ez elbizonyítanítja az embert. Meglepő dolgok ezek. De hát, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? valójában itt nem demokratikus deficitről van szó, hanem a ismeretek hiányáról. Nincsenek meg az ismeretterjesztő mechanizmusok, és, az Euró- és ezért a tagállami képviselők még azt sem tudják, amit pedig muszáj lenne tudniuk. Azt hiszem szavainkból is kiderül az, hogy mi magunk is kisé frusztráltak vagyunk. Lát, láthatjuk azonban az, hogy a hangulat azért javult. Például a gazdasági, pénzügyi és szociális válság témájában illetve hogy az európai intézmények, a tanács hogyan foglalkozza, foglalkozik ezzel az európai és tagállami parlamenteknek, milyen eszközei vannak arra, hogy a, a kormányzást ellenőrizzék, a költségvetési és pénzügyi kormányzás. Nos, ez a fajta, ez a témakör, ez nagyon is jelen volt. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a sémának rendkívül világosnak kell lennie. Az, ahogy az Európai Parlament ellenőrzi, kontrollálja a tanácsot, a tagállami parlamentek ellenőrzik a kormányukat, akik ott vannak a tanácsban. Mi az egész tanácsot kontrolláljuk, nem, mind, nem minden egyes képviselő nyilván, de próbáljuk elmagyarázni a tagállami képviselőknek, hogy nekik pedig a saját kormányukra nézzen van ilyen ellenőrző szerepük, ezt próbáljuk elmagyarázni. De vannak olyan tagállamok, akik azt mond, azt akarják elérni, hogy ne csak ellenőrizzék, hanem instruálják is a kormányukat. Ezért ne, nem is igazán kell, hogy a kormány elmenjen a tanácsülésekre, mert elviszik majd a parlament levelét. Tehát azért vannak extrém esetek. Fontos, hogy a kormány szerepét világosan lássák. Illetve, hogy a kormányok milyen minőségben vannak jelen a tanácsülésein. elértük azt is, hogy az az agresszió, ami az Európai Parlamenttel szemben megfigyelhető volt, csökkenjen, és azt is, és ezt úgy értük el, hogy mi magunk is másként viselkedünk. Hosszú időn keresztül megérkeztünk egy kozakülésre, akkor egy, két vagy négy tagállami parlamenti képviselő agresszíven lehordta az Európai Parlamentet, és ezt elviseltük. Aztán az európai parlamenti képviselők nyilván vehemensen reagáltak erre az egy-kettő vagy négy felszólalásra, és a végeredmény az volt, hogy konfrontálódott az Európai Parlament a tagállami parlamentekkel. A legtöbb tagállami parlamenti képviselő azért nem azért kért szót, hogy deszkvalifikálja a kollégáit, de amikor négyen, öten az Európai Parlamentet támadják, akkor mi csöndben maradunk, és az történik, amire várunk. Tagállami parlamenti képviselők fogják megvédeni az Európai Parlamentet. Úgyhogy az alapfelállás megváltozott. Elmondják a védőink azt, hogy ezzel és ezzel egyetértünk, de ezzel meg ezzel nem, érünk egy, nem értünk egyet. Tehát már tagállamok között folyik a konfrontáció, vannak Európa barát eh, képviselők a tagállamokban, vannak nem annyira Európa barát képviselők, tehát most már nem az a felállás, hogy az Európai Parlament vitatkozik a tagállami kollégákkal. Nem csak a kozák köt minket össze, hanem a szerződés is amely előírja, hogy ennek a koordinációnak működnie kell. Még egy dolgot szeretnék elmondani, a kozák évente kétszer kiadja a fél éves visszatekintőt. Itt vannak egyébként érdekes dolgok, kiderülnek, hogy milyen kérdések foglalkoztatják ezt a testületet. Nos, úgy vélem, hogy az európai parlamenti képviselőknek jobban oda kéne figyelnie erre az anyagra. Vagy legalább tudják azt, hogy létezik. Úgy vélem, hogy jó gondolatokat, elképzeléseket hallottunk erről. Duffur vagy Pat Cox az utolsó kozakülésen mondta el ezeket, és jó lenne, hogy a választások előtt azért megpróbálnák ezt is elmondani a választóknak. A védelmi és biztonsági politika téma volt Dublinban és Vilniusban is. Ez olyan kérdés, ahol a parlamentek együttműködése ellengedhetetlen. Külpolitikában az Európai Parlament nem hoz döntés, de a költségvetést ő fogadja el, és hagyja jóvá. Hagyja jóvá. Különböző kezdeményezéseket ellenőriz, és ezek olyan kezdeményezések, ahol bizony lengegy egy európai zászló. és a felelős szerveket is ellenőrizzük. Ezen témában azt hiszem már három parlamentközi konferencia volt. Ne, jónak tartom, hogy nem állt fel egy új testület erre, hanem csupán konferenciát szervezünk, tehát egy létező testület konferencia, konferenciákat szervez. Sikerült azt elérni, hogy a az Európai Parlamentnek már a, a delegációja másmilyen típusú legyen, mint a tagállami delegációknak, hiszen más a szerepünk. Számban és struktúrában is eltér a mi delegáció. Most körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Hangsúlyoznám azt, hogy jobb a hangulat, de az is igaz, hogy nem teljesen kielégítő még a kozák találkozó, és vannak olyan tagállami tagállami parlamentek, akik egy külön kamerát szeretnének, külön külön házat, ez egy külön felső házat, ez már kezdetekben is megjelent gondolat, de azóta is bevált gyakorlat, hogy 8, 10, 15 parlamenti, tagállami parlamenti delegáció megpróbál valamit elérni ebben a témában. Szerintem ez a próbálkozás sehova nem vezet, de a következő parlamenti ciklusban erre oda kell figyelni. Andrew Duff nyomon követheti például ezt a témát. és ez garantálja, hogy a józan ész győzedelmeskedjen. Fontosnak tartom tehát még az ismeretterjesztést, a tájékoztatást, illetve azt, hogy a hangulat javult. El, december 16-át írunk, nem tudják, hogy Spanyolországban december 16-án is ünneplünk névnapot. Ma a délnap van, az én testvérem és édesanyád névnapja. Ezt ne felejtjük el. Tehát Adél napja van, és remélem, hogy Szent Adél majd inspirál minket. Köszönöm szépen a figyelmet! Elképzelhető egyébként, hogy utoljára vagyunk itt beszámolási feladatkörrel. Köszönöm. Elnök. Hát hogy mondhatod azt, hogy nem vagy hívő, amikor Szent Adérról beszélsz? Allora non è il caso di impostare adesso una conversazione. Most tényleg nem teológiáról kéne beszélnünk. Megadom a szót a másik alelnöknek. Egyébként van egy újdonság. A, a pénzügyi és a pénzügyi és gazdasági kormányzással foglalkozó gyűlés a másik parlament közi konferencia pedig védelemmel és külpolitikával, vagy biztonsággal foglalkozik. Azt hiszem, hogy Karasz úr erről a két témáról fog beszélni, igaz? Igen. Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselőtársak! Először is, mert Martinez kollégám már utalt is rá, arra, hogy ebben az összeállításban nem fogunk a koszák körében találkozni már. Ez 50 oka a képviselőknek. Általában nincs már a következő ciklusban jelen, legalábbis ez az eddigi tapasztalat. Már csak azért sem, mert sokan nem is indulnak. Az a személy szerinti együttműködés, amely a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között az Európa Tanács beli munka, az Európai Parlament beli munka és a nemzetközi szervezetekben hogy az azért internacionálé a szakszervezetek tekintetében folyik, ez Martinez kollega területe, és joggal mondja, hogy ebben a körben utoljára, ta, utoljára találkozhatunk, ugyanakkor az egész hálózat működésének szíve és lelke volt Martinez kollégám most is az, és szeretném megköszönni az eddigi munkáját és sikereit ilyenként. Tehát nem amitről itt szó van, az az, hogy különféle szintű együttműködési területeken, különféle jogi alapokon állva működtetjük ezt a rendszert. Ha a koszák esetében már problémák adódnak ezen szintek között, akkor annál a kérdésnél, hogy a fiskális paktum, vagy az európai szemeszter hogyan működjék, hogy a six-pack, a, két, a two-pack, az Europol, a különös biztonság, védelmi politika, védelmi és biztonságpolitika. Most itt még több ö, olyan hatáskör érvényesül, amely túlmutat a puszta koordináción. És ezt egy jobban működő, hát továbbra is különféle uh, konstellációk alapján és félreértések által is érintett munka alapján rendszerben tesszük, ez jelentős potenciállal bír, a 13-as cikk értelmezésében, a fiskális paktumban, a 88-as cikkel, cikkel, a cikk az Európol tekintetében, vagy a kettes protokoll, a szubszidiatás elvének érvényesülése, vagy a megérősített együttműködés a különös biztonság és védelmi politikában. 30 oldal. Nos, ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ez nem csak az ismeretek, a tudás kérdése mindez, hanem sok esetben a tagállamokban tudatos félreinformálás folyik ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Nagyon világosan kell ezt látnunk, hiszen mindez, amit mi, amiben mi együttműködünk, elmélyített együttműködést folytatunk, az módosíthatja, változtathatja azt az alapgondolatot, miszerint Európa ugye a hibás mindenért, és mi itthon, nem a kormányok vagyunk a mindennek, minden sikernek a kovácsa. Fontos tehát, hogy készség legyen a kommunikációra, az ismeretek terjesztésére. Mi elvilegben mindig ebből indulunk ki. Az első pont az, nem szabad politikai döntést hozni, anélkül, hogy egy parlament hozzá ne járulna. Hiszen a parlamentek adják a parlamenti legitimáció, és ellenőrzés feladatkörét ők látják el, és az átláthatóságot ezek biztosítják. A második alapelv pedig az, hogy minden parlament a saját szintjén felelős és bírhatáskörrel. Az Európai Parlament minden európai szinten történő döntésért, még a tagállami parlamentek minden olyan döntésért, amely azon, abban a körben valósul meg. A harmadik alapelv pedig, amely szerint működünk, az az, hogy az együttműködés a konszenzus alapján kell álljon, annak elvei alapján. Ilyen értelemben nem, nem jogalkotók vagyunk ebben az együttműködésben, hanem demokratikus ellenőrzést és legitimitást hajtunk végre, illetve hozzunk létre az átláthatósági folyamat biztosításával. A negyedik alapelv pedig, amelyet ki kell mondanunk, le kell szögeznünk, az az, hogy ez az egyszerűség kell, hogy meghatározza, hogy ki miért felelős, ez világosan kell látni, és csak akkor lehet a folyamatban való világosságot teremteni és láthatóságot, hogyha a következő ciklusban egy konventet hívunk össze, amely minden európai döntést a közönségi jog alapján határoz meg. Hiszen fennáll az a dilemma, nyilvánvalóan, érthető módon, hogy a gazdasági pénzügyi kérdések, tehát a különféle banki, pénzügyi, államháztartási, szociális válságok tekintetében európai szinten kell cselekednünk, ugyanakkor nem minden cselekvésnek van közösségi jogi alapja, illetve minden cselekvés, amely közösségi jogi alap nélkül jön létre, az egy kormányközi tárgyalás és cselekvés eredménye, amely mindig egyhangú többséget kíván, az egyhangúság pedig csökkenti mind a nemzeti, mind az európai parlament hatáskörét és annak érvényesülését. Mindenre közösen kell válaszoljunk, minden válasz, amelyet a válságra adunk, és amely nem a közösségi jog alapján áll, például a, hat, a Sixpack, a Tupac, az Európai Szemeszter, az ESM, a Trojka és a többi szint kérdéskörét a közösségi jog alapján kell meghatároznunk, és ebben meg kell határoznunk a parlamentek hatásköreit és jogköreit. Mi arra törekszünk, hogy ott, ahol legerősebb az együttműködési hatáskörünk, a 13-as cikk fiskális paktum témaköre. Amit Martinez úr kifejtette találkozókkal kapcsolatban, nos, ezek a koszak formátumában kell, hogy létrejönnek, és minél bonyolultabb a kérdés, annál kevésbé valósul meg az átlátható együttműködés. Ezért fontos, hogy a január 20-22-ig tartó új konferencián, ahol az Európai Parlament lesz a házigazda, egyrészt saját a Európai Parlamenti hét formátumunkat vezessük be, az Európai Szemeszter, gazdaságpolitikai, szociálpolitikai, politika koordinációs kérdéseit megjelenítve, összekapcsolva ezeket a 13-as CIP konferenciájával, amelynek tárgya az államháztartási paktum, és ez egy olyan formációt hozon létre, ahol nem annyira a formátumokról esik szó, hanem a tartalmakról. És minél inkább tudunk a tartalmakról beszélni, annál inkább tudjuk a parlament, az Európai Parlament és a tagállami parlamentek hatásköreit és az általuk adott hozzáadott értéket kiemelve, abban a párbeszédben garantálva ezt, amelyet a nemzeti parlamentekkel folytatunk, és ezek a rendezvények, amelyeket az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közösen szerveznek meg, összekapcsolható a két formáció az interparlamentáris konferenciával is, amelyet a Költségvetési Szakbizottság, vagy az ECON Szakbizottság, vagy a Belső Szakbizottság, vagy a Foglalkoztatási Szakbizottság szervez, és a fiskális paktumban ez a három egység megvalósul, tehát egy sikeres paktum, európai szemeszter és parlamentközi bizottságok három napon belül, és ezenben az előkészítő konferencián november 20-22-ig ebben a házban itt tudunk egy modellt felállítani ezen formátumban a jövőbeli konferenciák számára fenntartható módon. Ezek közül egyik majd januárban lesz, vagy az év elején, a másik ősszel, költségvetési és gazdaság-szociálpolitikai koordináció, növekedési jelentés, egy átfogó áttekintés lesznek a témák. A legfontosabb kérésem az önök felé, hogy a tényleges megosztott hatásköröket a nemzeti parlamentek tekintetében határozzuk meg, és e fölött tájékoztassuk, mert mert a, nem arról van szó, hogy a saját hatáskörünket védjük, hanem általában a parlamentek szerepkörét kell megjelenítsük az európai demokráciában, és ezt kell erősíteni, homloktérbe helyezni a döntéshozatali eljárásban, e ebben egységesek kell legyünk a nemzeti parlamentekkel, és ebben kell mindenki hatáskörét erősíteni, és ez kell megteremtse a szükséges konvent alapjait. Köszönöm. Grazie, Allora discussione su queste due... Köszönöm, és akkor most megnyitom a vitát. A két hozzászólással kapcsolatosan hárman kértek kérdést. Nagyon sok időnk nincs, hiszen van még egy napi rendi pontunk. úgyhogy kérem két percben igyekszem. Először is szeretnék köszönetet mondani a két alelnöknek, hogy ilyen elkötelezettek a mellett, hogy javítsunk az együttműködésen a nemzetközi parlamentekkel. És különösen szeretném megköszönni Miguel Martínez munkáját, ugyanis az évek során nagyon komoly mozgató ereje volt, motorja ennek az ügynek. Kedves, de kemény szereplője volt ennek az együttműködésnek, és nagyon nagyra értékeltem, hogy Vilniusban a nyitó ülésen én szólhattam a kozák ülésen elsőként. Én úgy látom, hogy a légkör javul, de még mindig úgy gondolom, hogy túl sok nemzeti parlament alapvetően megkérdőjelezi az Európai Parlament demokratikus legitimitását. úgy gondolják, hogy a szubszidiaritással kapcsolatosan, ha sárga lapot mutatnak fel, akkor ez szinte egy győzelem, egy nagy vívmány a nemzeti parlamentek számára. Mi ezt tulajdonképpen a jogalkotás kudarcának eh, és a szakpolitika alakítási folyamatának kudarcaként tekintjük. A nemzeti parlamentek úgy tűnik, hogy nem értik, hogy nem rendelkeznek kizárólagos előjogokkal a dolgok ellenőrzésére, vagy vizsgálatára pusztán a szubszidiaritás elve alapján. Egyszerűen nem látják be, hogy itt Európában és Brüsszelben minden intézmény ugyanígy és állandó jelleggel foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Azt hiszem, hogy egy harmadik kamara iránti igény egyre erőteljesebben megnyilvánul, és ez abból fakad, hogy úgy sokan úgy érzik, hogy a miniszterek tanácsa egyfajta második jogalkotó, egyfajta második kamaraként működik. A kozákon belül egyre inkább az a tendencia, hogy megszavazzák a különböző következtetéseket, konklúziókat, tanácsi konklúziókat, és az egy veszélyes tendencia. Remélem, hogy a következő parlament, amiben remélem én is helyet foglalhatok, megkérdőjelezi az ilyen döntéseket, ugyanis ezek ezeket végül is hozzánk, vagy felénk intézik. És csak arra szolgálnak, hogy a hatalmi ágak szétválasztását megpróbálják elkenni, vagy, vagy, vagy a határvonalakat elmosni. Ezen kívül úgy gondolom, hogy Karasz úrnak teljesen igaza van abban, hogy a nemzeti parlamenteket inkább arra, abba az irányba kéne terelnünk, hogy proaktívabbak legyenek, és vizsgálják felül a saját nemzeti kormányuk költségvetési fegyelmét, hogy azt mennyiben tartják tiszteletben. És ennek alapján nem várhatják hatáskörük kiterjesztését a következő mandátum során a konvent esetleg módosítani fogja ennek kapcsán a szerződéseket. Tehát történt előrelépés, de még mindig igen komoly munka áll előttünk. Gurmai. Köszönöm, Gurmai asszony. Köszönöm szépen. Egy idézettel kezdeném. Egy nagyszerű ember aki nemrégiben hunyt el, Mandela, mindig azt mondta, hogy minden lehetetlennek tűnik, amíg nem csináljuk meg. Én is szeretném megköszönni a két alelnök prezentációját, tekintettel a fokozódó európai integrációra, a e, különböző együttműködési szintekre, kormányközi és parlamentközi együttműködésekre. Ezeket egyre inkább erősíteni kell, különös tekintettel a gazdasági, pénzügyi, de értékválságra is Európában. Én szeretnék három fontos pontot csak kiemelni. Az informális megbeszélések a kozák ülés keretében szerintem egyre inkább kiaknázzák, kihasználják a parlament közi együttműködés lehetőségét. Másodszorban a pénzügyi és gazdasági irányítás foglalkozó bizottság mindig is hangsúlyt helyezett a demokratikus elszámolthatóság és vizsgálat fontosságára, a jelenlegi válság óta történtek intézkedések, ami mindenféleképpen üdvözlendő. Végezetül pedig nagyon örültem, hogy a női fórumról is hallottunk, amit a Vilniuszi elnökség kezdeményezett, ez nagyobb átláthatóságot tesz majd lehetővé az egy, esély egyenlőség területén, és eh, a vonatkozó intézet eh, Vilniusban eh, található, ami nagyon értékes munkát végez a parlament közi az interparlamentális közgyűlésen én elnököltem a női esélyegyenlőség bizottság munkáját, úgyhogy én különösen üdvözlök minden ilyen kezdeményezést. Nemrégiben ünnepeltük Willy Brandt 100 éves születési évfordulóját, és üdvözlendő az is, hogy a nagy koalíció megalakult, ezen belül 43%-ban képviselik magukat a nők, ez egy kiváló koalíció, aminek példáját szerintem mindenféleképpen követnünk kéne az együttműködésünk során. Bene, grazie anche da Guru. Köszönöm szépen, Hefner kolléga. Ja, herzlichen. Hát, Igen, köszönöm szépen. Mindkét átfogó beszámolót. Először is mindenek előtt ahhoz kapcsolódnék, amit ott már Karasz kifejtett az imént. Először is talán kicsit talán kihegyezném tudatosan, amit mondott. Mi szerint, amit jelenleg e parlament közi konferencia tárgyában, amire törekszünk, a, a Sixpack tekintetében nem igyekeznek e- elindítani, következménye egy negatív fejleménynek. Nem szabadna ezzel tehát ezt a negatív fejleményt tovább vinni is, hanem inkább megfelelő vágányra kéne terelni a folyamatot. Ez két dolgot jelent. Egyrészt a, az unió a közösségi módszertan keretei közé kell vinnünk a e folyamatot, másodszorban megfelelő kielégítően kielégítő demokratikus alapra kell helyezni ezt a vágányt, amelyen tovább visszük mert különben egyfajta repülőszőnyegre kerülne mindez, anélkül, hogy kontrollálható, ellenőrizhető volna a folyamat az egyes intézmények, testületek, választott és nem választott testületek között, haladna a dolog, ennek semmi köze nem az Európai Unióhoz. Ezért az, amit ott már Karasz éppen most nevezett meg, miszerint az egyetlen út az lehet, hogy észszerű döntéseket hozzunk, erre, arra kell törekednünk, hogy azon nagy bonyolultsági fokozatot követően, amelybe az egyes eljárások kerültek a válságot követően, a válságkezelési folyamatok bonyolult összetétele után, amikor a, a, a, a különféle tűzoltó munkászerű gyors reakciók és kezelés után egyfajta gondolkozási időszakot kéne megengednünk magunknak, egy levegővételt, és minden, és mindenek előtt az állampolgárokkal kell arról végig gondolnunk, azt végig gondolnunk, hogyan lehetne egy világos szerződéses alapot teremteni, kereteket ahhoz, hogy garantáljuk, hogy mindazt, amit európainak tekintenek, és amit közösségi módszertamban hozunk létre, az valóságos hatáskörök demokratikus felhatalmazás alapján álljon, más szóval az Európai Parlament az a hely, ahol politikai döntések hozhatóak, és nem szabadna engedni, hogy kicsúszanak ezek a döntési hatáskörök más testületekbe. E, hát azt szeretném, hogyha ez a parlament elég bátorsággal bírna ahhoz, hogy a ciklus végén mindazt, amit mindannyian jól tudunk, világosan ki is mondaná. Azt nevetesen, hogy a Lisszaboni szerződés után mi az egyik új okosítványunk az, hogy a parlament egy konventet hívjon létre, hozzon létre, vagy hívjon össze a szerződés módosítására. Andrew Duff az előző konvent létrehozásában jelentős munkát végzett, és talán ő is tudja, hogy mennyire, én például mondom, mennyire szükséges egy új konvent, például a parlament székhelyének meghatározásában, a több alapon álló kormányzás, vagy többszintű kormányzás meghatározásában, vagy például Esti Fox jelentés tárgyát illetően. Tehát csak egy konventen lehet eldönteni, sőt végrehajtani azokat a döntéseket, amelyek például a parlament székhelyét határoznák meg. Tehát a, a Lisszabonai szerződés idlebelépés után négy és fél évvel fontos van komolyan végig gondolni ennek kihatásait ebben és ebben és ebben a pontban meghatározva, hogy hol van szükség esetek szerződésmódosításra, amely megfelelő nyugalommal le, csak egy konvent összehívásával lehetne a tagállamok és a civil társadalom meghallgatásával, bevonásával lenne hivatott megvitatna azt, hogy a közösségi módszertan mentén, a közösségi jogalap alapján állva, az állampolgárok demokratikus bevonásával, az általuk megválasztott parlament révén hogyan lehetne jövőben ezt megszervezni. Csak ez egyetlen út szerintem el kéne kezdenünk már. Attól tartok, egyre inkább a sorokba szorulunk, egy egyre fragmentáltabb Európai Unióban, ahol egyre inkább, egyre kevesebb legitimitással rendelkező átállatlan szervezetek bírnak egyre nagyobb hatáskörrel, beavatkozva például akár szuverén nemzeti parlamentek által jóváhagyott költségvetési döntésekbe, bérpolitikai, egyéb döntésekbe, és ez bizony, bizony oda vezet, hogy elveszítjük az európai állampolgárok bizalmát. Tehát ha nem járunk abban sikerre, hogy demokratikus politikai folyamatot szervezünk meg alapjában, akkor ez a veszély bizony fennáll. Köszönjük Leinen kolléga, aki megtisztel minket jelenlétével. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy több év, éven át a kozákot képviseltem ebben a szakbizottságban, azt hiszem 6 vagy 7 évet töltöttem ezen a poszton, és a két alelnök üzenete teljesen világos. A párbeszédet a nemzeti parlamentekben ülő kollégáinkkal fenn kell tartani, sőt erősíteni kell. Még többet kell tennünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk őket saját szerepkörünkről, a demokratikus ellenőrzés Európai Unió szintén való ellátójaként azon négy alapelv alap mentén, amelyről ott már Karasz beszélt. Sőt, azt kell követeljük, hogy kérjük, hogy elismerjék ők is ezeket az alapelveket, és amellett kell ö, ö, érvelnünk, hogy legyenek partnereink ezen elvek mentén, hiszen hagyományos kapcsolataink vannak a nemzeti parlamentekkel, és azt is meg kell értettünk velük, hogy van egy transnacionális demokrácia, nem csak nemzeti, hanem egy fölötti demokrácia is működik, és ennek vannak az intézményei. A, a, a német, a belga, az osztrák parlamenttel tartottunk ilyen megbeszéléseket. Persze a parlamentek sokszor ellene voltak annak, hogy egy új demokratikus szint jöjjön létre, ám reményeim szerint azért a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégáink többsége igenis elfogadja ezt a tényt, és el kell kerüljük azt, hogy, hogy rossz megoldások jönnek létre, átláthatatlan, kevert felelősségi viszonyok között, ahol végül senki sem vállalja a felelősséget. Mindehez persze az is kell, hogy kollégáinkat előtt meg tudjuk védeni az európai demokrácia vívmányait. Az a, ehhez persze lehet, hogy szükség van arra, hogy, hogy új konventet hívjunk össze, ehhez azonban fel kell készüljünk hatalmi harcokra is. Hiszen épp a szabadságban tudjuk, hogy, hogy mi, lenne, mi lesz a, a konvent köze, alap és utána, és hát a hangulat nem túl jó. Sokan frusztráltak, és ez a frusztráció nem, hogy csökkenne, hanem növekszik majd, hiszen azok a témák, amelyekről tárgyalunk, a nemzeti szuverenitást érintik, illetve úgy, sokan úgy látják, hogy abba beavatkoznának, hogyha ezekkel foglalkoznak. Ezek fel kell tehát készülnünk a, a vitára, hogy érvelni tudjunk, hogy koalíciókat tudjunk építeni, a demokratikus ellenőrzés feladat megosztásait jobban megjelenítve, az egyes struktúrákban erősítve. Azt a tényt, hogy a nemzeti hatáskörben a nemzeti parlamentek, az európai szinten pedig az európai parlament kell, hogy ellenőrzési jogosítványokkal bírjon. Köszönöm Söpflin úré a szó utolsónak. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok mind a két alelnök úrnak a beszámolójukért. Én a tudás hiányra szeretnék utalni, amire Martinez úr is utalt. Ez mindenféleképpen a magva, a magja minden további kérdésnek. Én emlékszem, hogy volt egy kommunikációs stratégia, amit 7-8 évvel ezelőtt a bizottság dolgozott ki, és ebből nagyon sok minden nem született. Gyakorlatilag ez a stratégia azért vallott kudarcot, mert a nemzeti szintű kommunikáció nem támogatta azt, és nem történt meg a megfelelő tájékoztatás arról, hogy mi zajlik Brüsszelben. A kérdésem az, hogy elegendően jelen van-e az Európai Unió a tagállamokban? Szerintem nem. Sokkal erőteljesebbé kéne tenni ezt a jelenlétet, hogy helyi szinten is nagyobb hatást tudjunk kifejteni. És ugyan van még 3 percem, gyorsan az utolsó pontra rátérnénk, nagyon komolyan kéne vennünk ezt a hiányt, ezt a tudáshiányt, és a szakbizottságunk napirendjére valamikor ezt a témát fel kéne venni. Köszönöm. Ki szeretne hozzászólni most? Jó, hát én szeretném, csak, szeretnék csak köszönetet mondani kettők nevében. Tehát köszönet az összes észrevételért. Nyilván látják, hogy nem volt olyan észrevétel, amely ellentmondott volna annak, amit mi mondtunk. De lehet, hogy hangvételbeli különbségek vannak. Kicsit aggaszt az, amit Jolainen is elmondott. Mi lesz a konvent útja? Merre fog ez haladni? Hogyha a legutóbbi konvent, és ugye elég bonyolult volt, nehéz volt konszenzust elérni, a mostani helyzetben milyen sorsa lenne egy ilyen próbálkozásnak? olyan embereket küldenénk csak oda a konventbe, akik eleve egyez értenek? De hát a konventnek az a alapdefiníciója, hogy átfogó legyen, tehát mindenféle háttérből kell hívni embereket. Jó, hát jónak mondom, hogy konszenzust elérni nagyon nehéz elérni. Ne esünk tévedésekbe. Nagyon sok parlamentben sokan az európai alkotmány projektje ellen vannak. Joguk van ehhez, tehát bárki ellene lehet ennek az elképzelésnek. Mi, mondjuk szenvedélyesen védjük ezt az elképzelést, de miért is ne lehetnének olyan emberek, akik ezt nem fogadják el, sőt, vannak, akik szenvedélyesen tiltakoznak ezzel itt a gond csak az, hogy amikor bizonyos tagállami parlamentekben ezek a kollégák többségben vannak, akkor a kozákon keresztül, keresztül megnyilvánulnak, Tehát vannak olyan emberek, akiknek az a célja, hogy az EU tönkre tegyék. És ez bevallott céljuk. Ezt vállalják valójában összefüggően gondolkodnak, amikor azt mondják, hogy az Európai Parlamentre nincs szükség, ez hatékonytalan intézmény, amit, aminek már rég össze kellett volna omolnia. De mi, mi beszélhetünk arról, hogy most kisebb vagy nagyobb hatáskör, vagy mi legyen az Európai Parlament, el, de vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy a parlamentnek nem is kéne léteznie. Így nehéz vitát rendezni, nehéz tájékoztatni, ismereteket terjeszteni. Azt kéne, azt kéne elérni, hogy ha lehet, akkor a parlamenti képviselők a tagállami parlamentekből ne így vélekedjenek nem gondolják azt, hogy ez a parlamenti képviselők szégyentelen, bürokrata, korrupt alakok. Nem szabad, hogy így gondolkodjanak. Mert bizony vannak olyan tagállami kollégák, akik ezt el is mondják. És sajnos egyre többen vannak. Emlékszel jó, hogy korábban voltak olyan parlamentek, ahol a dominancia ö, az Európa ellenesek kezében volt, egy-két európai parlament, de most már nem csak egy-két parlamentről van szó. Sokszor előfordul most már az ilyen kozáküléseken, hogy nem Európa barát hangulat alakul ki, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát elég erős a szövetsége az Európa elleneseknek. Nem szeretnék most senkit a nevén nevezni, nem szeretnék senkit kínos helyzetbe hozni, de hadd mondjam el, hogy sokszor, sokszor szégyeltem magam azért, ahogy például a spanyol parlamenti képviselők vélekedtek, radikálisan eltértek attól, amit az elmúlt húsz évben mondtak a spanyol küldöttek, a spanyol képviselők. Korábban a, ö, korábban Spanyolország EU-ba való belépése, ez nyilvánvaló volt, kérdés nem fért ahhoz, hogy ez a legfőbb cél. És ne felejtjük el, hogy az hogy amikor az európai, hogy amikor a Lisszaboni szerződésről kellett szavazni, akkor az összes, az összes párt Spanyolországban ezt megszavazta. Egy hangú volt a szavazás, sőt, ott, ott szavazták ezt meg először. Hát, ennek már vége. Vannak olyan parlamentek, akik állandóan gyűléseket szerveznek, vitatkoznak, de úgy, hogy az Európai Parlamentet ebből kirekesztik. Nem kell, hogy az embernek összeesküvés elméletei legyenek, de nyilvánvaló, hogy az Európai Parlamentet ki akarják szorítani a saját ügyeikből, pedig vannak olyan területek, ahol az Európai Parlamentnek nyilvánvaló kompetenciája van a szerződésből adódóan. Minden esetre nagyon örülök annak, hogy itt a szakbizottságban ezt megvitathattuk. Én azt hiszem, hogy ez minden szakbizottságok legérdes, legérdekesebbje. Kárló, azt kell elérnünk, hogy az alaphelyzetet mindenki ismerje, mindenki értse. Kedves kollégák! Elemezni kell most már végre azt, hogy hogy működik ez a parlament. Én a múlt héten három órán e, elnököltem a plenáris ülésen. Jelen volt az Európai Központi Bank elnök, ott volt Drági úr, és sosem volt a három óra alatt több mint 25 képviselő jelen az ülésben. Ő az európai gazdaságpolitika legfontosabb dolgairól beszélt, és nem voltak ott a képviselők. De miért volt ez? Azért, mert az Ekonnak pont akkor volt ülése, amikor Mário Draghi ott volt a plenárison. Hát vagy valamit megváltoztatunk, vagy saját magunknak teszünk rosszat. Vagy ezt erről beszélünk, vagy ezt elmondjuk mindenkinek, magunkba nézünk, vagy pedig ezt lenyeljük, és akkor védhetetlen helyzetbe kerülünk. Kedves kollégák, találjuk ki mi a megoldás. Köszönet Kárló Kazini barátomnak. Egyébként pedig jó lányad is körülbelül azt mondta el, amit én. Elnök, neked vagyunk hálásak, Miguel Ángel. Láthatjuk, milyen szenvedéllyel, milyen lendülettel véded az európai, európai ügyet. Köszönjük ezt a lelkesedést, köszönjük. Allora, eh, Pablo Momentino, vi chiedo 5 minuti di sospensione, poi... 5 percre, 5 perces szünetet kérnék, és utána kezdhetnénk az utolsó napi rendi pontot. Cominciare la signora Gurmai, presidente, che, che, che, che, che, che, che, che, che,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 Rapporto Jattermechi sulla... Jattermechi jelentés következik. Az eljárási szabályzat módosítása a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása vonatkozásában kicsi időnk van. A mód... 15 módosító érkezett, közötte vannak az előadói, módosítók is, Villandó úr és Gargani úr is nyújtottak be módosítót. Hihetem meg ki azt. Thanks. I am very... Köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Én csak annyit mondanék, hogy az összes módosítót támogatni tudom, kivéve a 17-18-as módosítókat. Ami a 18-ast illeti, ha ezt elfogadjuk, akkor ezzel visszatérünk a jelenlegi kiinduló helyzethez. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez nem elfogadható. A 17-es módosító pedig Szintén úgy gondolom, hogy nem jó, de az összes többi az rendben van. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a parlamenti mentesség ugye nem privilégiumunk, de mindenféleképpen garantálja a függetlenségünket és a parlament integritását. Még egy dolog, Az illetékes szakbizottság, a jogi szakbizottság és elnök Leinen úr itt van. Szerintem kiváló volt az együttműködésünk. Ennyit. En. Grazie. Eh, Köszönöm. Valaki szeretne hozzászólni? Ah, Leinen or Scholz? Leinen, Scholz kollégák. Igen, ahogy látják, árnyék elődő vagyok a frakció napban. Fontos kérdésben, rövidre fogom. Egyetértek Jetemeki asszonynal a 17-es, 18-as elutasítandó szerintem is, mert hogy a júri gyakorlata ellen szólnak. Ezért a 21-est kéne elfogadnunk, ebből logikusan következik. A 17-es pedig a kettes módosítónal azonos. Mi a kettes 17-18-as nemmel szavaznánk, és a hetes is, mert hogy olyan megfogalmazást tartalmaz, ami valamiképp nem, nem is igazán érthető. Azt mondja, ez a döntés az érintett tagállamok hatóságai számára nem volna kötelező. Ugyanakkor felhívja a hatóságokat, hogy a megfelelő következtéseket vonják le ebből. Egy ilyen mondat szerintem egy jogszabályban nem igen áll meg. Hát egy, egy, egy titulzatos, nehezen kihüvelyezhető az értelme, ezért elutasnánk, a többit viszont elfogadjuk. Onorevole Scholz. Scholz úr? No, scusate, Brown. Nem, nem, Br Brown vagy, hogy is? Bronz úr. <laughs> Honorevole Bronz. Bronz képviselő úr. Um, uh... A jelentéstevő igen helyesen a hetes protokollra utalt a mentességgel kapcsolatosan. Számomra úgy tűnik, hogy itt van némi bizonytalanság. A 9-es cikk azt mondja ki, hogy mentességet és immunitást nem lehet kérni, hogyha jogsértést követett el a képviselő, és a mondat második része, tehát a mentesség felfüggesztése, tehát csak a jogsértések esetén érvényesül. Ebből az fakad, hogy a parlamentnek minden joga megvan a mentesség felfüggesztésére? Hogyha valaki jogsértésen kapott, itt lehet gyilkosság, lopás, bármi, de ami egy ilyen orveli gondolatbűn is lehetne, akkor nagyon is vitatott lehet a mentesség felfüggesztése. A nyolcas cikk azt mondja ki, hogy az EP képviselők jogi eljárás alá nem vonhatók a kötelezettségük ellátása folytán. Tehát ebből az fakad, hogy a plenáris ülésen, vagy itt a szakbizottsági ülésen abszolút privilégiummal rendelkeznek? Ha a kritikával él az unióval, vagy a, annak munkával, vagy a parlament munkával kapcsolatosan, akkor mennyiben minősül ez ilyen esetnek? Dargálni képviselő úr, köszönöm elnök úr. Én a jogi szakbizottság tagjaként vagyok még vagyok ki, de valójában itt is póttag vagyok. Örülök annak, hogy a előadó elfogadja a jogi szakbizottság módosítóit, amiket egyébként ott egyhangulak fogadtunk el. Nekem itt nincs meg a módosítók szövege. 17-es, 18-as módosító, nem tudom miről szól. Viszont az előttem szólónak annyit mondanék válaszul, hogy ugye mi egy rendeletet szeretnénk módosítani, a szakbizottságon belül a júriban a dolgozunk ki, azért, hogy egyfajta egységességre törekedjünk, hogy mindenki ugyanúgy értelmezze ezeket a kérdéseket, ugye elég sok bírói végzés érkezett, stb. stb. stb. Kérdés az, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni ezt azzal, hogy valaki ugyan, ugyanakkor európai parlamenti képviselő, képviselő is. Mi egy olyan rendeletet szeretnék, ami, az, ami általános szempontból kérdez rá erre a kérdésre, mit jelent az, szoros értelemben véve, hogy valaki a parlamenten kívül gyakorolja jogait vagy feladatait, konkrétan kell fogalmazni. Sokszor az európai parlamenti képviselő Brüsszelen és Strasbourgon kívül lép fel, ezt kéne kérnek, kérem egyértelműen megfogalmazni, értelmezni, hogy mi is az európai parlamenti képviselő feladat. A 17-es, 18-asról nem tudok mit mondani. Nem a mi módosítóink. Elnök. A 17-es Speroni módosító. Eh, a 18-es viszont Gargani módosító, ami arról szól, hogy a érintett képviselő kérdésére a parlament megvizsgálhatja a mentelmi jog felfüggesztését vagy fenntartását. Hogyha új fejlemények merülnek fel, Gálgáni úr, hogyha egy képviselő esetét vizsgáljuk, és egy új tény merül föl, akkor nyilván ismételten kijelöli a parlament elnöke, hogy erről beszélni kell, erről vitatkozni kell, meg kell ezt, meg kell ezt vitatni, de hogyha nem merül fel új tény, akkor ezt nem lehet elfogadni. Nem rossz szerintem meghagyni ezt a lehetőséget. Az Európai Parlament hatásköre az, hogy a jogi bizottságnak eljutatja ezt a témát. Én ezt el tudom fogadni. Egyébként féltem, hogy pont erről a módosítóról lesz szó. Hát eh, kérdés, hogy ezt a átlátható ö, semleges módosítót el lehet, el lehet fogadni. Hát, hogyha van egy új körülmény, vagy olyan körülmény, amit korábban elhanyagoltak, akkor miért ne lehetne az Európai Parlament jogi szakbizottságának ezt ismételten megvizsgálni? Elnök, más nem jelentkezik. Hefner úr jelentkezik. Köszönöm, elnök úr. Tényleg jelentkeztem. Nagyon rövidre fogom viszont jelentéssel kapcsolatos mondandómat. Tétémek kérdeznek, szeretném megköszönni mindenek előtt. Ez a ritka eset, amikor teljes mértékben egyet értünk a jelentéstevő által mondottakkal teljesen azonosulni tudok, sőt a magyarázatot illetően is, ami a a definíciók, meghatározások, időbeli meghatározások tekintetében is teljesen észszerű, amit, amit kér. Kargani úr hozzászólása pedig világosá tette számottak illetően azt is, hogy nagyon eltérő kultúrák érvényesülnek Európában, szétartó kultúrák a mentességi jogot illetően, és hogy mit jelent a mandátum végrehajtása, kifejtése. A német szövetségi parlamentben például a tíz évig a a mentességi bizottság tagja voltam, e tíz év során minden esetben fölfüggesztettük a, a mentelmi jogot, mert büntető eljárásban nem ö, lehet ezt alkalmazni, nem lehet, és nem lehet megakadályozni, hogy az, az, az ártatlanságot igazolhassa a képviselő a bíróság előtt. Tehát a parlament egésze ugyanakkor nem volt fenyegetve ezen mentelmi jog felfüggesztések révén. Vannak tagállamok ugyanakkor, ahol a hivatal egyfajta immunitást jelent, egész életre szólom, illetve az időszakra vonatkozóan csak akkor indulhat el az eljárás, hogyha megszűnt a, a, a képviselői státusz, ami nehézé teszik sokszor ezeket, ezeknek a végrehajtását. És nagyon nehéz teszi az egész rendszer az, hogy Európában egységes rendszer jön létre ezek kérdések rendezésére. Ezért alapvető fontosságú, hogy a gyakorlatra támaszkodjunk, és a Júri Szakbizottság észszerű megoldásokat talált szerintem. Két személyes megjegyzésem volna még. Egyrészt az úgy gondolom a mentelmi jog eredetét tekintve inkább a 18.-19. században gyökerezik, és a mai világban, a modern jogállamban, jogállamban nincs igazi jogosultsága. Én személy szerint tehát aggájjal látom, hogy erőteljesen terjed a mentelmi jog gyakorlata és a mögött elgondolat, nem csak képviselőkre, hanem sok esetben munkatársakra, mindenféle intézmény tisztviselőire is, akik a munkájuk ellátása során egyfajta mentelmi jogot élveznének, és nagyon kérdéses helyzeteket teremt ez, akár a, a kormányzati munka vagy a végrehajtási ágban kifejtett tevékenységet illetően is. És ez nagyon sok államközi vagy nemzetközi szerződés tekintetében is érvényesül ez, hogy a mentelmi jogot nem csak a, a követségi mutatások, mutatásokra, hanem a másik országban működő például a tiszte, katonatisztekre, vagy minden egyéb tisztviselőre kiterjeszteti, és ez szerintem nem helyén való. Ezt a megjegyzést szerettem volna fűzni a kérdés tárgyalásához, mert az Európai Unióban is érezhető ez, az ezzel kapcsolatos ez, ez a fajta jelenség. Még egy kis türelmet kérnék a, a tolmácsoktól. Kérem, hogy válaszoljon az előadó ezekre a felvetésekre. Actually, I want to stress that the culture of immunity is very different in different European member states